Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me welcome. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, üdvözlöm az Európai Parlamentben. Az olasz soros elnökség magas szintű képviselőit. Federica Guidi asszonyt, a gazdaságfejlesztésért felelős minisztert, Antonello Giacomelli urat, aki a gazdaságfejlesztési miniszter telekommunikációért felelős államtitkárom. Hogyha megengedik, néhány szót mondanék a vendégeinkről. Federica Guidi asszony, jogász végzettséggel rendelkezik a Modénai Egyetemen és a vállalkozás fejlesztés kérdésére specializálódott karrierje, szakmai élete, életében végig kísérte eh, ez a tevékenység. A Konfindustria, az olasz um, iparszövetség, illetve vállalkozók szövetségének volt a, az alelnökem, illetve a Ducati családi vállalkozás, a Ducati Electronics családi vállalkozás vezetője is volt Bolonyában, és számos fontos pozícióval rendelkezett, többek között a Confindustria fiatal vállalkozókat tömörítő csoportját is vezettem, Kérem miniszterasszony, hogy mutassa be az olasz elnökség következő négy hónapra fennálló prioritásait, ez mindenki számára nagyon fontos, az ipar, az újraiparosítás, a KKV-k, az új iparpolitika, mind olyan kérdés, amely roppantól foglalkoztat bennünket, és úgy gondoljuk, Nagyon fontosnak tartom, hogy itt van körünkben, és kíváncsian uh, hallgatjuk, mit mond, és örömmel fogadjuk persze majd, hogy ő is meghallgatja felvetéseinket. Parancsolj, miniszterasszony, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, alelnök úr, kedves kollégák, azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy már is olaszra váltsak. Kedves elnök úr, kedves Buzek úr, kedves alelnökük, kedves képviselők, köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és rendelkezésükre állok és figyelemmel követik az általa felügyelt miniszter, minisztérium, illetve az orosz, olasz soros elnökség energia, politika, versenyképesség, telekommunikációs, digitális gazdaság területén meghatározott prioritásait, ez utóbbiről Giacomelli államtitkár helyettes fog beszélni. Rövid bevezetőt szeretnék tartani igyekszünk hatalmas erőfeszítést eh, fordítani arra, hogy, ha, hogy biztos eh, alapra helyezzük azt a becsvágyó programot, mely a következő eh, két elnökséggel egyeztésben került kialakítva, és így 18 hónapos időszakot ível át. Az Európai Unió tanácsának soros elnöksége egy nehéz időszakban került hozzánk, hiszen a, a krízis nehéz évei után lassan elkezdődött a növekedés. A növekedés az olasz soros elnökség egyik eh, első prioritása. Meg akarjuk erősíteni az európai gazdaság versenyképességét, és ehhez stratégiai döntésekre van szükség, amelyek alapvető szerepet játszanak. Lássuk tehát az energia és a versenyképesség területén meghatározott prioritásokat. A júniusi tanács öt prioritást határozott meg, nagyon nagy kihívások időszakában irányítjuk az Európai Tanács munkáját, különösen az ukrajnai helyzet komoly kihívásokat előállít bennünket. Az energiaellátás biztosítása és az energiapiac integrációja jelent, jelent fontos feladatot. Egyetértünk a parlamenttel abban, hogy az ILUK elv munkáját folytatni kell. Köszönöm a görög soros elnökségek azt a munkát, amelyet a dossziéban végeztek, és az olasz elnökség egy informális párbeszédet szeretne kezdeni felelős parlamenti képviselőkkel ebben a kérdésben. Az októberi európai csúcson megállapodást akarunk kötni az energiacélokról 2030 tekintetében, és természetesen bevonjuk itt a pénzügyi és egyéb minisztereket és minisztériumok munkáját. Fontos, hogy az október 6-i Milánói informális miniszteri találkozó eredményeit is becsatornázzuk a csúcs munkájába. Július 23-án tartottunk egy energiabiztonsági tanácskozást, amely a 2030-ra 30%-os csökkentés mellett szállt szintén síkre. Új elem ez, és természetesen komplex feladatokat ró minnyájunkra, próbálunk a becsvágyó célkitűzéseknek megfelelni, amelyeket a parlament tűzött ki minnyájunk elé az elmúlt ciklusban. A megújuló energiaforrások kult szerepet játszanak mind az éghajlatváltozás elleni harcban, mind az energiaellátás biztosítása területén. Meg kell akadályoznunk azt, hogy mindenki számára azonos megoldásokat akarjunk kényszeríteni, figyelembe kell venni a nemzeti sajátosságokat, a különböző technikai képességeket és hát és történetét az egyes országoknak, és figyelembe kell venni azt, hogy elsősorban a munkát szolgáljuk és az iparfejlesztését szolgáljuk. A különböző politikai erőfeszítéseket egy irányba kell mozdítani azért, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Líbiában, Ukrajnában és máshol is komoly öm, gaz, krízis tanúi vagyunk, és ezek kihatnak az energiaellátás biztonságára Európában. Éppen ezért az energiabiztonság kérdéséről G, a G7 ülésén május elején is gondol, elgondolkoznunk Rómában, olyan megoldásokat kell találni, amelyek eh, a gáz, az gáz egyoldalú függőséget is megoldhatják, és azonnali válaszokat adnak. A júniusi tanács ülésen az olasz elnökség a taná, tagállamok között egy eh, eszmecserét indított útjára, annak érdekében, hogy megerősítsük eh, a középtávon is az energiaellátás biztonságának ügyét. Az októberi energiaminiszterek informális ülése is felvetésekkel él majd az európai csúcs számára. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a energiahordozók importjától való függőségünket, Különösen a gázra kell koncentrálni figyelmünket, hiszen a gáz felhasználása fontos szerephez jut a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, amely abszolút prioritással rendelkezik olyan öm, tiszta öm, energiaforrásokat kell biztosítani, melyek csökkentik a külső függőségünket, eh, valamint meg kell erősíteni a jelenlegi beszállítókkal eh, a kapcsolatainkat úgy, hogy a tranzitországoktól ne függjünk. Biztosítani kell azt is, hogy eh, a déli um, útvonalon, a déli koridoron is elgondolkozzunk, és a cseppfolyós gáz beszállítását is meg kell vizsgálni. Az olasz elnökség a európai és a földközi tenger térség közötti kapcsolatok és ennek a kontextusában vizsgálja meg, az euró-mediterrán energia kapcsolatokról pedig, és partneri kapcsolatokról pedig konferenciát szervezünk. Afrika a maga komplexitásában is hozzájárulhat az energiaellátás biztonságához, de ugyanakkor um, további um, irányban is ki kell tekintenünk 2011. februárjában határoztuk meg a célkitűzés lejártának határidejét, és meghatározunk az olasz elnökség alatt azt a menetrendet, amelyen tovább akarunk haladni. A bizottság az energia belső piac közleményét kibocsátotta, és ez ránk is feladatokat hárít. A parlament, az Európai Parlament pedig a belső energiapiac helyes működéséről fogadott el um, állásfoglalást, um, amely figyelembe veszi az energiapiac fogyasztóinak, uh, valamint a különböző intelligens technológiák elterjedésének jelenségét. Nagyon fontos az is, hogy tisztában, tisztánban legyünk azzal, hogy milyen feladatok hárulnak még ránk, mind a fizikai infrastruktúra képítése területén, mind a törvényes keretek kialakítása területén. Az interkonnexió, az összekapcsolás nagyon fontos szerepet játszik, eh, játszik, valamint az is kihívást jelent számunkra, hogy eh, az 5 milliárdos energiainfrastruktúrára vonatkozó 7 éves költségeket úgy használjuk fel, hogy politikai céljainkat a legjobban teljesítse ez. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan lehet mind az állami, mind a magánforrásokat legjobban becsatornázni. Nagyon fontos, hogy a hálózatokra vonatkozó kódexeket is elfogadjuk, és így egy több átjárást biztosító piacot teremtsünk meg meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen sikeres példákat látunk, és milyen regionális együttműködésekre tekinthetünk példaként. Most pedig az olasz elnökség prioritásairól szeretnék beszélni a versenyképesség és az iparpolitika területén, melyek a márciusi és a júniusi csúcs következtetéseire alapulnak. Minden fellépésünk az olasz elnökség hat, so, hat hónapja során alatt az iparpolitika irányítását igyekszenek megmodernizálni, és minden szakpolitikára kihatnak majd, amelyek kihatnak a versenyképességre. Azt mondhatjuk, horizontálisabb vagy mainstreaming elve alapján kezeljük a versenyképesség kérdését. A Milánói informális üdésen három fontos eredményre jutottunk. Az irányítás megerősítése, a politikai célek meghatározása, valamint a fent említett streaming területén. Voltak olyan miniszterek, akik amellett szálltak síkra, hogy az ipari ágazat GDP-ből kihasított szerepét 20%-ra növeljük 2020-ra, mások pedig az Európa 2020-as stratégia áttekintésére tettek javaslatot, melyet egy cél szolgálatába lehetne állítani. Milánóban széleskörű együttértés jött lét a tekint, létre a tekintetben, hogy a versenyképesség és növekedés kérdéséről egy magas szintű munkacsoportot kell felállítani, amely szintén 18 hónapos időszakban dolgozik. Az olasz elnökség nyomon követi ezt a vitát, és igyekszik megerősíteni a versenyképességi tanácsban zajló munkát. A mainstreaming, vagy a horizontális megközelítés alapfeltétele ezen politikai célok elérésének, és biztosítják a növekedés és a fenntarthatóság megteremtését, mi több, Milánóban erről már több vélekedés elhangzott. Volt, aki ágazati megközelítésre tett javaslatot, mások átfogó megközelítésre. Az elmúlt két évben különböző intézkedéseket ragadott meg az Európai Bizottság a mainstreaming érvényesítésé érdekében, és egy olyan módszertan dolgoztak ki, mely átfogó és mindenre kiterjedő. A Milánói tanács eh, szélban széleskörű egyetértés jött létre az európai ipar versenyképességének növelése tekintetében, különös eh, hangsúlyjal eh, em, került említésre az energia ágazat, illetve az energia takarékosak kérdése. Ezen eszközök kialakított eszközök segítségével egy áttekintést kell végrehajtani a meglévő jogszabályok működés és hasznossága tekintetében, és fontos, hogy áttekintsük az intelligens szabályozásokat, illetve a szabályozásokat intelligens módon alakítsuk ki. Egy úti tervet is össze kell állítani, amely tartalmazza a versenyképességi tanács, a szeptemberi versenyképességi tanács következtetéseit. Ez a tanács ugyanakkor lehetőséget kínál majd arra is, hogy általános iparpolitikai következtetéseket fogadjunk el a stratégiai menetrend, illetve az Európai Unió jövőjének stratégiája fényében, illetve az Európa 2020-as stratégiá alapján mondottaknak. Mely más prioritásai vannak még az olasz elnökségnek? Nos, a kis és középvállalatok helyzetbehozása abszolút prioritás. A kis és középvállalatokról szóló Small Business Act egyéves tapasztalatát tekintjük át. A Small Business Act feladata az, hogy, illetve az áttekintés feladata az, hogy megfelelő információt adjunk a bizottságnak, hogy felkészülhessen a 2015-ös évre. Az olasz elnökség egy olyan iparpolitikát szeretne látni, amely eh, versenyképes, a versenyképesség ügyét szolgálja, és ugyanakkor eh, keresi az erősségeinket, és helyzetbe hozza a kis és középvállalatokat növekedési pályára állítja a gazdaságot, és figyelembe veszi azokat a gyenge pontokat, amelyek megerősítésére szorulnak. Végezetül pedig azzal szeretném befejezni mondandómat, hogy Nápolyban október elején a kis és középvállalatok harmadik éves konferenciáját tartjuk, itt az európai, nemzet és a helyi szint is részt vesz majd ezen a konferencián, valamint az egyetemek világának képviselői kutatók, és itt a Small Business Act alkalmazását fogjuk áttekinteni. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen örömmel válaszolom meg mindazokat a kérdéseket, melyeket nekem szegeleznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az energia egy nagyon fontos része az ön portfóliójának. Európa reindustrializálása gyakorlatilag már-már olasz brandé vált a Ferrari címszó alatt. De hát az energia is nagyon fontos. Giacomelli úr következik, aki telekommunikációért felelős államtitkárra az olasz kormánynak, újságírónak tanult, és számottevő tapasztalatra tett szert a műsorszórásban, és szerkesztőként is, ugyanakkor azonban volt már polgármester is, megerősítette polgármesterként a helyi közszolgáltatásokat, főként a hálózatok és az energetika területén. Ez lehetett az ön olasz kormányban történő szerepvállalásának a kezdete öni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Sajnos a városomban csak alpolgármester voltam, de majd meglátjuk, hogy a jövő mit ö, rejteget magában. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy elmondhatom a szólasz elnökség prioritásait, és a szemeszter tevékenységeit. A digitális fejlesztés rendkívül fontos stratégiai szempontból, az európai növekedés szempontjából is, és konkrétabban az európai projekt beteljesítése is többek között ezen áll, hiszen az egységes piac hiánya ezen a területen nagyon nagy költségeket vet fel, ez kb. 4%-át teszi ki az Európai Unió teljes GDP-jének. Éppen ezért lesz egy alprogramunk, amelynek az lesz a célja, hogy a digitális egységes piacot teljesítsük ki, és ezzel 500 milliárd euró többletet érnénk át el 2020-ra a vállalkozások és a mm, polgárok számára. Ez tehát a fő célunk, az egységes európai digitális piac kialakítása. Ez az, ami előttünk célként lebeg, de még ennél is inkább fontos számunkra az, és itt Renci urat szeretném idézni, aki a Digital Venice velencei esemény kapcsán azt mondta, hogy Európát olyan szervezeté szeretné tenni, amelyben a digitális kapacitások egységesek. Nos, hát az olasz elnökség éppen ezért facilitátor szerepet kíván betölteni a különböző kormányok között. Három alapvető kérdés van, amelyeken dolgozunk most éppen az egységes digitális piac, a biztonság és a web hozzáférés, amely a webhez való hozzáférést jelenti. A digitális egységes piac szempontjából a netsemlegesség az e- a legfontosabb téma. Ez a téma egyébként sokat változott ahhoz képest, ahogyan korábban gondolkodtunk róla, főként az amerikai bejelentések után, amelyek megnyitották azt az utat, amely most már egy igazi lehetőségként mutatkozik a telekom cégek és az over-the-top cégek közötti együttműködésre. Nos, hát ez egy út, amelyet választottunk, és fontos az, hogy meg tudjanak egyezni az érintett felek a netsemlességben, és ezért azonos versenyfeltételekre van szükség, attól függetlenül, hogy ki milyen platformról érkezik. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ne csak kereskedelmi szempontból figyeljük meg ezt a helyzetet, hanem az intézmények és általánosságban a kormányok nemzetközi ráhatása is megmutatkozzon, meg tudjuk védeni ezeken keresztül a netet egy olyan lehetőségként, amely szabad és lehetőségeket teremtő tér, amely képes a biztonságot és az önkifejezés, önkifejezést biztosítani. Pontosan ezért úgy gondoljuk, hogy mindenféle szempontból el kell kerülni azt, hogy a nagy kereskedelmi cégek egyfajta piaci öm, akadályt teremtsenek a piacra való, piachoz való hozzáférés előtt. Mert ezzel az internet megszűnne a lehetőségek világának lenni. Aztán itt van a roaming kérdése, erre is odafigyelünk nagyon. Az Európai, Bizot, az Európai Parlament is nagy várakozásokkal tekint ezen témában való fejlemények elé, és itt szeretném elmondani, hogy megint csak az akadályokat kívánjuk leépíteni, ugyanis itt nem csak egy virtuális akadályról van szó, Európában le kell bontani az akadályokat, mert bizony az infrastruktúrális beruházások szempontjából nagyon nagy különbségek mutatkoznak, és az akadályt jelent bizonyos államok számára. Aztán a biztonság, megint csak egy olyan kérdés, amelyre megpróbálunk különösképpen odafigyelni. És ebből a szempontból a legutóbbi illetékes tanácsülésen egy fontos vita volt a különböző kormányok között. De ugyanakkor mindenki tudatában van annak, hogy előrelépésre van szükség, méghozzá egységes szinten, európai szinten kell előrelépnünk, és ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy a stratégiai együttműködésre való hajlandóság mindenkiben megvan, illetve az, hogy egyfajta működőképes operatív együttműködést tudjunk kialakítani, vagy felépíteni. Ezen témák mellett fontos számunkra az is, hogy az internet irányítását megvizsgáljuk, ugyanis ez különösen fontos a nemzetközi politikai szempontok figyelembevétele mellett is. Tehát továbbra is központi kérdésnek kívánjuk ezt tekinteni, és éppen ezért egy informális milánói ülést is fogunk szervezni október 2-án és 3-án. Mi úgy gondoljuk, hogy a multi-stakeholder módszer alapján kell gondolkozni, tehát nem a kormányok hálózatára van szükség, hanem inkább egy szabad és lehetőségekkel teli hálózatot kell kialakítani. De ehhez arra van szükség, hogy a, az IHAN pozitív irányba formálódjon. Ez pedig csak úgy elképzelhető, hogyha Európa közösen lép fel, és az Európa és az Egyesült Államok piacokkal, így tudja csak felvenni a versenyt. Ez egyfajta konszolidáció, illetve további fejlesztések után képzelhető el. Az Európai Parlament részéről, valamint az Európai Bizottság részéről fontos az, hogy akarat mutatkozzék a három legfontosabb érintett irányelv szempont, megoldásának szempontjából, és ezt ne egy-egy elnökség vagy néhány ember sikerének tudjuk be, hanem inkább azt mutassa, hogy Európa egységes és képes előrelépni. Köszönöm szépen. Most pedig három percben fognak a koordinátorok beszélni a frakciók nevében. Antonio Tajani kezdi a néppárt nevében. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr, kedves államtitkár úr, asszony. Nagyon örültünk az olasz elnökség munkájának, ugyanis a 2014 márciusi tanácsi döntés megvalósítását a digitál kompakt megvalósítását tűzték ki célul az elnökség időszakára. Ez nagyon fontos az Európai Néppárt számára, mi szeretnénk a 20%-os célt megvalósítani, annak érdekében, hogy egy igazi európai iparpolitika alakuljon ki. Ami a az energiakérdést illeti, anélkül nem lehet iparpolitikát folytatni, az energiaárakat csökkenteni kell, még akkor is, hogyha most itt az ukrán válság kapcsán inkább a növekedést tartjuk elképzelhetőbbnek, de hát aztán ott van a líbiai válság is, ez is negatívan járulhat hozzá a helyzethez. Nagyon tetszik nekem az is, hogy az olasz elnökség a szén elszivárgás kérdésében hogyan nyilatkozott. Fontos tehát az, hogy a klímaváltozáshoz hogyan állunk hozzá. Megvalósítható célokra van szükség, nem pedig olyan célokra, amelyek az európai ipar versenyképességét teszik kockára. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Giacomelli államtitkár mondott a digitális egységes piac kapcsán, amely valóban fontos versenyképességi kérdés, még akár iparpolitikai szempontból, illetve munkahelyteremtés szempontjából is. Tehát itt a verseny, a digitális piacon a verseny megvalósítása fontos. Az európai piac a japán, illetve amerikai versenytársakkal kell, hogy felvegye a versenyt, meg kell őrizzük az állásainkat, és egy fair piacra lépési rendszert kell kialakítani. Fontos az, hogy ahogyan az Európai Bizottság is elmondta, minden egyes jogalkotási döntés pozitívan hasson az iparpolitikára, vagy legalábbis ne akadályozza azt. Éppen ezért fontos lenne az, hogy, az, hogy a versenyképességi tanácson kívül még egyfajta ö, ipari tanácsot ö, is létre tudunk majd hozni a tanácson belül, amely az ECOFIN párját jelenthetné, aztán itt van ugye a vállalkozások hitelhez jutásának problémája, főként a KKV-k szempontjából drámai ez a helyzet. Itt a tanácsnak kell tennie valamit. Azt is láthattuk, hogy sajnos a 2015-ös büdzsében megnyírbálták ezeket a portfóliókat. A kis és középvállalkozások támogatását, az iparpolitikát sajnos nem támogatjuk kellőképpen, mi itt ebben a szakbizottságban arról döntöttünk a mai napon, hogy szeretnénk, hogyha visszaállna az eredeti költségvetés, ugyanis nem fogjuk tudni a válsággal felvenni a harcot akkor, hogyha pont a reálgazdaságot hozzuk nehéz helyzetbe. Éppen ezért kérjük, hogy az olasz elnökség tegyen valamit annak érdekében, hogy az eredeti költségvetési sorok megmaradjanak ugyanis ipar nélkül és főként kis- és középvállalkozások nélkül nem fogunk tudni kilábalni a válságból, és nem fogjuk tudni azt a szociális piacgazdaságot sem létrehozni, amelyet szeretnénk. Köszönöm, következő felszólaló. Tolja asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm az olasz elnökségnek, hogy itt vannak, hogy bevezetőt tartottak, és remélem, hogy pozitív lesz a munka is, a közös munka. Azokról a prioritásokról is ezt gondolom, amelyeket elmondtak, amelyekről beszéltek, illetve az Európai Parlamente való együttműködésre való hajlandóságukról tett tanúbizonyság is nagyon tetszik nekem. Ez a nyitottság, ez a fajta erősebb szektoriális politikai megközelítés szerintem fontos. Guidi miniszterhez szólnék, mert itt vannak más koordinátorok, akik majd más kérdéseket fognak feltenni. Nos, hát én csak annyit szeretnék elmondani, hogy az, amiről ön beszélt itt a parlamentben és itt ebben a szakbizottságban ugyanúgy gondoljuk, mindannyian itt azt szeretnénk, hogyha az iparpolitika erősödne, de ahhoz arra van szükség, hogy a governánszot erősítsük. Az Európai Tanács ban létre kellene hozni egy iparral foglalkozó grémiumot, erről állandóan beszélünk, de még nem valósult meg, ugyanis a versenyképességen belül nem igazán lehet beszélni az iparpolitikáról. Tehát ez egy fontos cél, sőt, még hozzátenném azt is, hogyha ezekben a magas szinti munkacsoportokban beszélnének arról, hogy magáról, maga a versenypolitika talán egy kis frissítést érdemelne európai szinten, mert itt ez összefügg ugye a növekedéssel is. Egyfajta európai iparpolitikának a külső versenyképességre kellene odafigyelni, és nem mindig csak a belsőre, mert láthattuk azt, hogy a mostanáig folytatott politika talán egy kicsit elavult. A 20%-os céllal kapcsolatban, amelyet a GDP, GDP arányosan az iparnak kellene képviselnie, ez önmagában nagyon szép, csak az a baj, hogy nincsenek meg a megfelelő eszközök hozzá. És itt konkrét dolgokra van szükség, én nagyon bízom abban, hogy az olaszok konkrétumokkal fogják megtölteni ezeket a szavakat, tehát konkrét eszközöket szeretnénk látni ezen a területen. Tehát ugye ma délelőtt egy, hallhattunk egy tanulmányt is, és abból is az derült ki, hogy nagyon fontos az, hogy a bizottság vagy a, az Európai Központi Bank részéről is mondják meg azt, hogy finanszírozási modellekre van szükség, befektetésekre, nem csak hitelekre, befektetésekre is van szükség. Hol van ez a pénz? Hogy lehetne a közpénzeket becsatornázni az iparba? Bizony, ez már megtörtént az Egyesült Államokban, mi pedig félünk attól, hogy ezt megtegyük. Állandóan Junkert várjuk, hogy majd ő tesz valamit, de nem, talán már most is el kellene kezdeni ezen dolgozni az olasz elnökségnek. És még hozzátenném gyorsan azt is, hogy jó lenne a sharing részt, a garanciák kérdését, tehát mindazt, ami megtöbbszörözheti a, az eszközöket. Tehát valahonnan össze kellene szedni azokat a privát tőkéket, amelyek biztos, hogy ott vannak Európában, csak meg kellene őket találni, és ezeket valahogy a kutatás innováció területére becsatornázni. És nem fontos lenne még az is, hogy Európában a Horizont is megvalósítsuk, ugyanis itt Európában kellene először kikísérletezni a termékeinket. Elnézést, egy kicsit hosszúra nyúlt a felszólalásom. Köszönöm szépen! Grubalcsek, bardzo prosse. Nagyon szépen köszönöm. Anyanyelvemen szeretnék beszélni. Tisztelt eh, miniszter, tisztelt államtitkár úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm Önöknek a kimerítő előadásokat, és sok sikert kívánok a tanácsi elnökség ellátásához. Ön miniszter asszony beszélt a dekarbonizációról, valamint a 2030-as célkitűzések eléréséről, számos más egyéb témakört is érintett előadásában. Mi a válasz a dekarbonizációra? Nos, úgy tűnik, az orosz és líbiai e, gázszállítmányok jelentik a választ, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen instabilakká váltak ezek az országok és a régiók. Fontos ezt szem előtt tartani, főként, mivel közeleg a tél. Líbiai vagy afrikai gázszállítmányokkal kívánjuk majd az energetikai problémáinkat feloldani? hogyan találjunk megoldást. Hiszen jelen pillanatban a gazdaságunk egyáltalán nem versenyképes. Például összehasonlítva az amerikai barátainkkal. Hogyan tudjuk tehát a versenyképességünket növelni, hogyha olyan megoldásokat használunk, mint amilyet például az afrikai gáztartalékok kínálnak, és hogyha így döntünk, akkor mi legyen a palagázzal hogyan gondolkodik ön a palagázról, a frackingről, azaz hidraulikus repesztésről? Mennyire tartják fontosnak a palagáz témakörét? Egyáltalán fontosnak tekintik ezt? Ami a az információs és telekommunikációs piacot illeti. Ön négy elemet említett, amelyek egyikét az internet management képezte. A parlament előző ciklusában döntöttünk az akta megállapodásról, ez nagyon vitatott kérdés volt itt a parlament berkein belül. Szeretném megtudni, hogy önök hogyan gondolkodnak az internet menedzsmentjéről, mit tegyünk, mihez kezdjünk az internettel. Petárszán úr a következő felszólaló, hogy az elnök, ő szintén a szakbizottságunk alelnök az ALDE részéről szólal fel. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy az olasz, olasz soros elnökséggel eszmét cseréljünk ma. Nagyon örültem az elhangzottakat, nem utolsó sorban az internettel kapcsolatos megjegyzéseknek, a roamingról, a barangolásról és az internetkor, internet irányításról, valamint az internet semlegességéről. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne feledjük el, hogy az internet nyílt platformként jött létre, és igazi harc folyik most azért, hogy az internet nyitott platform is maradjon. Elismerem az erőfeszítéseiket ezen a téren, és Kérem Önöket, ne feledkezzenek meg ennek a fontosságáról, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az internet továbbra is nyílt platformként működjön tovább. A kérdéseim az energetikával, az energiapolitikával függnek össze. Sok nagyon pozitív megjegyzést tettek arról, arra vonatkozóan, hogy növelni kell az energiahatékonyságot, és nagy szükség van a megújuló energiák arányának növelésére, de kérem, beszéljenek, és mit is jelent ez a konkrét célkitűzésekre lebontva. Az elkövetkezendő hónapokban még ambiciózusabb célkitűzéseket szeretnének majd elérni, még ambiciózusabb vállalásokat szeretnének elérni az megújulók és az energiahatékonyság területén. Tudom, ez egy nagyon nehéz feladat, de fontosnak tartom, hogy át tudjuk tekinteni, hogy az olasz soros elnökség milyen irányba is szeretne haladni a e kérdéskörben. Köszönöm szépen előre is a válaszokat, és köszönöm az előadásaikat. Köszönjük a kollégának, López képviselő következik a GUE részéről. Köszönöm. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen az előadásaikat, és köszönöm, hogy elfáradtak ide hozzánk ma. Nagyra törő célokról beszéltek, de nagyon nehéz lesz ezeket a célkitűzéseket megvalósítani, nehéz lesz az iparterületén a 20%-os arány elérése például, hiszen láthattuk, hogy a válság során csökkentésekre került sor, például az ipar megerősítésére szánt eszközök is csökkentek jelentősen. egy olyan iparpolitika valósul meg, amely annak ellenében hat, amit sok tagállam tesz, beruházásokra van szükség az infrastruktúrába is, ez világos, de közpénzekkel kell ezt elérni, akkor, hogyha más lehetőség nem kínálkozik erre. Így módon lehet az infrastruktúra javítását elérni. Szükséges egy olyan lépés is, amelyről eddig még nem szóltak. Itt az adóharmonizációra gondolok. Ez nem a bizottság hatáskörébe tartozik, mégis úgy gondolom, hogy szükség van európai szintű adóharmonizációra, különösen a társasági adó területén máskülönben nem lehet elérni a kitűzött célokat. Az újonnan megteremtett munkahelyek, főként a déli tagállamokban, nagyon sérülékenyek, alacsony bérezéssel járnak, alacsony fizetéssel járnak, növelik az egyenlőtlenségeket és a szegénységet, és az egyenlőtlenségek esetében nem csak a polgárok közötti, hanem a tagállamok közötti egyenlőtlenséget is növelik, ami a széndiokszid kibocsátást illeti fenntartható iparpolitikára van szükség. Az egyik spanyol vállalkozás például, a Nagas, részben európai forrásokra is vissza tudott nyúlni, és megújuló energiát termel a foszilis energiahordozókból történő energiatermelés során létrejövő melléktermékektől, azonban ezt bezárják, ezt a vállalkozást hamarosan, ugyanis eh, sajnos nem kezeli a spanyol kormány prioritásként ezt a területet. Hogyha nem a megújulók irányába megyünk, akkor milyen irányba haladjunk? Pontosan ezek a vállalkozások azok ugyanis, amelyeket támogatnunk kellene Európában, olyan vállalkozások, amelyek fenntartható, munkát végeznek, fenntartható módon működnek, és fenntartható munkahelyeket is képesek teremteni. Kívánatos volna, hogy az olasz soros elnökség és az utána következő soros elnökségek is, hiszen önök együtt fognak működni egymással, az elkövetkezendő 18 hónap során az Európa ipar ipartabrálisátásáról szóló javaslatot is felkarolnak, amelyet az Európai Szakszervezeti Szövetség dolgozott ki. Ez sok elgondolást tartalmaz arról, hogy hogyan lehetne új munkahelyeket teremteni. Erikson képviselő a zöldek részéről. Köszönöm. Köszönöm a miniszterasszonynak és az államtitkár úrnak a, azt, hogy ellátogattak hozzánk és beszámoltak a soros elnökség prioritásairól. Nagyon fontosnak tartom, hogy az energiabiztonság témáját vetették és beszéltek a KKV-k helyzetéről is. Még jobb volna azonban, hogyha be tudnának számolni arról, hogy milyen konkrét lépéseket kívánnak tenni az energiállátás biztonsága területén, hiszen láthatjuk, hogy Európában milyen problémák vannak, milyen lépéseket kívánnak tenni, és az Európai Unió mit tehet azért, hogy segítsen tagállamainak az energiabiztonság növelése érdekében tett fellépésében, és hogy lehetővé váljon a megújuló energiák még nagyobb kiaknázása, mindezt azért, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Továbbá szeretném, hogyha a korrupció elleni küzdelem is prioritás lenne a programjukban. A korrupció ugyanis talán az egyik legfőbb kérdés lesz Európában az elkövetkezendő év, években, akkor, hogyha jobb gazdasági növekedést szeretnénk elérni. Úgy gondolom, Olaszország a legalkalmasabb arra, hogy elgondolkodjon ezen és megmutassa a megold, felmutassa a megoldást ezen a téren. Köszönjük szépen, Dario Tamburano következik. Miniszter asszony, Köszönöm szépen ezt a szép előadást. Ám az energiaellátás biztonsága tekintetében a Renci kormány alatt egy kínai vállalat 25%-ot szerzett meg egy jelentős olasz cégben, State Grid Corporation of China-nak hívják, és az az kínai kormány tulajdonában van, és az nem ellenőrzését vette át, amely a belső elektromos és gázellátást biztosítja. Nem csak az olasz hálózatról van szó, hanem az Olaszországon keresztüli összekapcsolás kérdéséről, amelyel az Észak-Afrikából jövő gázszállításokat lehet Európa fele továbbítani. Úgy történt ez meg, teljesen az első olasz köztársaság um, példáját uh, idézve, hogy nem tájékoztatták az állampolgárokat, nem kérdezték meg, hogy mit terveznek, mit gondolnak erről, és a nemzeti stratégiai kincset eltékozolták. Hogyan tervezi az olasz kormány ezt a vagyont visszaszerezni, illetve nem gond -e számára, hogy a közösség tulajdon, közösségem kívüli tulajdonoshoz került ez? Ezen felül a megújuló energiaforrásokról. Szintén a Renci kormány azt mond, nem csak az újra megújuló energiaforrásokat, például a fotovoltaikát adóztatja meg, hanem elfolytja a kezdeményezéseket. Ez a döntés jelentős megnehezíti a megújuló energiaforrások kiépítését, melyet pedig a Monti kormány indított útjára. És ez nehéz helyzetbe hozza mindazokat a családokat, mindazokat a külföldi vagy olasz cégeket, akik a fotovoltaikai berendezésekbe ruháztak be. Milyen terve van az olasz kormánynak a megújuló források helyzetbe hozása érdekében, és hogy akarjuk így a 2020-2030-as célokat elérni? Köszönöm. For your intervention. Now, uh... Köszönöm. Köszönöm szépen a felszólalását. A miniszterasszonyt és az államtitkár urat kérem most, hogy válaszoljon az első körben feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Most megpróbálok a kérdésekre külön-külön válaszolni, de azért mégis összekapcsolva őket. Tajáni úr, én egyetértek önnel, úgyhogy természetesen elnökségként mi is megpróbáljuk majd folytatni a márciusi Industrial Compact eh, céljait, a 20%-os eh, ipari jelenlét GDP arányosan célként, eh, ez nagyon jó cél, meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt a konvergenciát megvalósítani. Ennek a célnak nem lehet kötelező jeleget adni, de mégiscsak egy olyan cél, amely nek az irányába mindannyian megpróbálunk tenni valamit, ez politikai szempontból egy releváns célként kell, hogy megjelenjen, de folytatni kell a vitát, és azt kell, hogy mondjam, hogy a különböző kormányok részéről nem azonos a lelkesedés. Tehát talán továbbra is mi támogatjuk ezt a 20%-os célt. Ami pedig az energiaárakat illeti, és a szénmentesítést. Nos, hát természetesen elnökségként mi úgy gondoljuk, hogy ezek jó célok, a 40%-os célkitűzés, valamint a 27%-os célkitűzés a megújuló energiaforrásokra vonatkozólag. A bizottságnál megjelent egy kommunikáció az energiahatékonyságról, amely újabb célkitűzéseket vezet be, egy 30%-os célkitűzés 2030-ra. Mi ezzel egyetértünk elnökségként, és mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy megfelelőképpen tudjunk közvetíteni ezen három célkitűzés megvalósítása érdekében. Ezek persze nagyon ambiciózis célok, és azt is várjuk, hogy az Európai Bizottság olyan javaslatokat tegyen, amelyek az egyes ágazatokra vonatkoznak, ahol nagyon kiélezett a verseny. Megpróbáljuk tehát megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet majd a szén elszivárgással kapcsolatos célokat megvalósítani, és milyen cégek, cégekre lebontva hogyan lehet ezt megvalósítani. Tojá, asszonynak a governance kapcsolatban és a versenyképességi tanácssal kapcsolatban először is köszönetet szeretnék mondani a görög elnökségnek. Mi Milánóban már szerveztünk nem olyan régen egy informális ülést, ahol úgy tűnt, hogy nagyon nagy a hajlandóság arra, hogy a governance és a, ráhat, tehát, hogy a ráhatása nagyobb legyen az EU-nak mindenre, tehát olyan célokat akarunk megvalósítani, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és természetesen meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne erősíteni a magas szintű munkacsoportot, és egyfajta technikai eszköz, amely a mainstreaminget támogatja 360 fokban, a klíma, energia területén, a különböző termelőstruktúrák kapcsán, illetve makro és mikrogazdasági szinten egyaránt. Ön is beszélt a, a 20%-os célkitűzésről, nos hát erre szerintem ugyanaz a válasz, áll, amit Tajani úrnak mondtam. A kis és középvállalkozásokra vonatkozólag én úgy gondolom, hogy valóban az a célunk, hogy tovább erősítsük és folytassuk a vitát azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk a kutatást, a fejlesztést támogatni, a hitelhez jutást megkönnyíteni, és hogyan tudjuk megfelelőképpen támogatni a kis és középvállalkozások növekedését egyetértek önnel, bizonyos eszközök már léteznek, de azért nekünk elnökségként el kell gondolkodnunk azon is, most nem csak a beruházási bankra gondolok, de más olyan eszközökre is szükség van, amelyeken, amelyeket ki kellene dolgoznunk. A garanciafaktor, mint multiplikátorfaktor a beruházások területén. Nos, hát Grobasevics úrnak azt válaszolom, a szénmentesítéssel kapcsolatban, illetve a gáz alkalmazásával kapcsolatban. Ahogyan elmondtam, az olasz elnökség természetesen elkötelezett a szénmentesítés mellett. Lesz egy átmeneti időszak, amelyben Európának gáz beszállításra szüksége van. Geopolitikai szempontból is valóban nagyon aggasztó a helyzet, és azt hiszem, hogy az elnökség majd mindent megtesz annak érdekében, hogy európai szinten próbáljuk meg a középtávú célokat kidolgozni, amely nem lehet más, mint egyfajta biztonsági háló rész létrehozása, és a gáztárolási lehetőségek maximalizálása olyan struktúrákon keresztül, amelyek már léteznek, és abban is hiszek, hogy ahogyan ezt el is mondtam már, általánosabb az infrastruktúrák témája. Az, hogy hogyan lehet kiteljesíteni az infrastruktúrákat, javítani őket, főként a hálózatokra gondolok, a gázhálózatokra. A palagáz, amelyre ön is utalt, én szerintem európai szinten megmarad tagállami hatáskörben, ezt minden e- európai tagállamnak kell kigondolnia, hogy milyen olyan nyersanyagai vannak, amelyeket ki tud aknázni. De természetesen mindez csak a meglévő európai környezetvédelmi előírások betartása mellett lehetséges elképzelni. De hát mindenhol más az energiamix. Petersen úr talán már részben választattam az önkérdésére is, ami a megújulókra vonatkozó cél, energiahatékonyság kérdéseit illeti. Teljes mértékben egyetértünk azokkal a célokkal, amelyek már léteznek, meg mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a 40%, a 27%-os megújuló energiaforrások célkitűzés, illetve a 30%-os energia hatékonyságjavítás megmaradjanak, és ezeket teljes mértékben meg tudjuk valósítani. Ezek egyébként olyan célok, amelyek nagy kihívásokat is jelentenek, tehát magasra helyeztük a mércét, és még a továbbiakban tárgyalásokra van szükség ezeknek a megvalósítása érdekében. López képviselőnek azt hiszem, hogy szintén már részben választattam, azzal kapcsolatban, hogy a korábban felszólaló kollégák feltett kérdéseire a válaszomban ez már szerepelt, ami a az adókérdéseket illeti, ez nem annyira az én tevékenységembe tartozik, de fontos téma ez. A versenyképesség szempontjából, a növekedés szempontjából Európában az ipari létesítmények szempontjából, ami pedig a nagy közbefektetéseket illeti, ez egy prioritás számunkra, ez az egyik nagy prioritásunk, mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos eszközöket erősítsük, tehát hogy az európai közberuházások ezen a területen erősödjenek. Ericsson képviselőnek azt tudom válaszolni, hogy infrastruktúrák és energiabiztonság területén itt vannak ugye ezek a stressztesztek, amelyek egyébként most is folynak, hiszen az Európai Bizottság is kérte az összes tagállamtól azt, hogy tegye meg a rá eső részt. A gázszállítmányok leállásával kapcsolatban esetleges leállásával kapcsolatban. Tamburánó képviselőnek, ne haragudjon, ön olyan témákat említett, amelyek kizárólag olasz belügyi kérdések. Talán máshol fogok ezekre választ adni, ez szerintem most nem az a helyszín, amely erre a legmegfelelőbb. Most azt kell, hogy mondjam, hogy az, ami Olaszországban történt, az nem feltétlenül áll összhangban azokkal a célkitűzésekkel, amelyek, ahogyan ön is említette, a megújuló energiaforrásokra mhm. vonatkoznak, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy most itt nem olasz belügyekről szeretnék beszélni. Köszönöm. I may ask you, Mr. Secretary of State. Sì, per quanto riguarda... Köszönöm szépen. Ami Tajani úr, biztos úr, képviselő úr kérdését illeti, miszerint hogyan lehet az európai iparnak megfelelő garanciákat adni. Nos, ez az egyik fő kérdés, amelyre amelyen elgondolkozunk, és amelyek alapján a céljainkat megfogalmazzuk. A hálózat semlegessége alapján azonos feltételeket akarunk biztosítani mindenkinek, teljesen mindegy, hogy milyen platformon ö, lép be a netre. Két lehetőség van. Vagy meghagyjuk, hogy a piaci szereplők megtalálják ezt az egyensúlyt, és vélhető, hogy ebben az esetben az erősebb szereplők határozzák meg a maguk képer alakítják ezt, vagy pedig a nemzetközi intézmények segítségével um, meghatározzuk uh, a játékfeltételeket, amelyekhez a szereplőknek majd igazodniuk kell. Robacsics úr az internet governance, az internet irányításra kérdezett rá. Nos, a kockázatokat akarjuk elkerülni. Úgy gondolom, hogy uh, elsősorban is az állampolgárok érdekeit tartjuk figyelemben. Gondolok azokra beavatkozásokra, amikor a személyes adatokat rabolják el a hekkerek, vagy amikor a szerzői jogokat sértik meg. Ezek mindig az állampolgár, a természetes személyi érdekei. Ezeket kell elsősorban megvédeni. Ugyanakkor meg, és meg kell akadályozni ezt, hogy a magánszférába túlzottan beavatkozhasson bárki. Az internet voltak éppen az én projekciójaként is értelmezhető. Egész egyszerűen kommunikatív módon kiterjesztjük az énünket, de meg kell akadályozni, hogy ezekkel az adatokkal visszaélhessenek. Az internet irányításának kérdését Éppen ezért nem lehet csupán a kereskedelmi szereplőkre bízni. Teljesen egyértelmű, hogy a szabályozókra is felelősség hárul ezen a területen. Az intézményeknek kell meghatározniuk a megfelelő szabályokat, de persze rengeteg szereplős ez a piac, és nagyon gyorsan fejlődik a piac. Én úgy gondolom, hogy az ICAN keretén belül a különböző országok és különböző szereplők felvetéseit valóban figyelembe veszik. Köszönöm Péterzen úr felvetését, hiszen ő arról beszélt, hogy az internet az esélyek helye, az esélyek a szabadság megjelenésének közege legyen, de ugyanakkor egy olyan hely is legyen, ahol a vállalkozói képesség is érvényesülhet. Olyan internetet szeretnénk mi magunk is, amely nyitott platformokkal működhet, és amely az emberekben, a vállalkozásokban rejlő esélyeket támogatja, és ugyanakkor biztonságos, szabad, nyitott, és egy olyan hely lehet, még ha virtuális hely, ahol mindenki találkozhat és eszmét cserélhet. Köszönöm szépen, Köszönjük e válaszokat! A fel... Most a felszólalások második köre következik. Juanando úr kapja meg először a szót. Köszönöm, Köszönöm szépen. Guidi miniszternek a következőket szeretnék elmondani segítsük a kicsiket, és hogyha őket majd segítjük, akkor egy óriást építünk ezzel. Európa eddig mindig a nagyokat segítette, és nem a kicsiket, így aztán nem alakulnak ki új nagyok. Egy ambiciózus program, önök beszéltek erről, a múltban is erről beszéltünk, a jövőben is erről fogunk, de azért itt elég nagy válság van, tehát azért el kellene gondolkodni, hogy akkor nem kellene valamit változtatni. Ami pedig az energiapolitikát illeti, önök annak az Oroszországgal kapcsolatos politikája szempontjából azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem több száz millió hálózsákra lenne inkább szükség, mert az önök Oroszország politikája csődöt mondott. Ön a kis és középvállalkozásokról, illetve Nápolyról beszél. Nagyon jó hely az a Nápoly, finom a pizza és így tovább, de azért a KKV-k Nápolyban ez olyan, mintha a Szaharában beszélnénk a gombászatról, vagy pedig a halászatról. Nápoly nem a KKV központja. Beszéltünk a bankokról is, talán az önök legjobb barátai lehetnek a bankárok, de semmit nem tesznek annak érdekében, hogy azok a bankok, akik egyébként az LKB-tól is kapnak pénzt, ezeket aztán megforgatják, és a kicsi és középvállalkozásoknak 10-15%-os kamatot számolnak föl. Hát talán maximálisan 3%-nak kellene lenni ennek a hitelnyújtási plafonnak, mert így a KKV-kat segítenék. Miért nem teszik ezt meg félnek? Valószínűleg nem erről van szó, hogy önök félnének, hanem inkább arról van szó, hogy ők a barátaik. Elég volt Még 13-an kérték a szót. Jó, le is zárom a felszólalásomat. Köszönöm szépen, és remélem, hogy lesz majd valami igazság is abban, amit ön mond, mert így, az, így Európa önmagát kasztrálja éppen. like ask... Nagyon köszönjük. Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy ne beszéljenek tovább egy perc 30 másodpercnél, ugyanis még 15-en, illetőleg 14-en szeretnének felszólalni, és nincs idő hosszas fejtegetésekre. Győrk úr a következő. A szót, elnök úr, tisztelt miniszterasszony, államtitkár úr, köszönöm az alapos, minden részletre kiterjedő tájékoztatást. Megnyugvással olvastam az olasz elnökség energetikai programjában, és hallottam most a miniszterasszonytól azt, hogy az elnökség kiemelten kezeli majd az energiabiztonság kérdését. Az ukrán és orosz konfliktus rávilágít Közép-Európa kiszolgáltatottságára az energiaellátás területén. Most látszik, hogy milyen fontosak voltak az ellátás biztonság ügyében az elmúlt eszendőkben 2006-2009 után megtett lépések, de az is nyilvánvaló, hogy bőven maradt még tennivaló. A hálózatok összekötése, a kiemelt jelentőségű projektek kérdése, a reverse flow, kötelező reverse flow számonkérése és ellenőrzése, valamint amit eh, szinte említett miniszter asszony, a tárolási kapacitások eh, növelése mind-mind eh, fontosak, azonban egyre inkább az újabb források biztosítása kell, hogy legyen a cél. Ezért azt kérdezem, hogy miután az azeri gáz célpiaca végső soron Olaszország lett, és nem Kelet-Közép-Európa, milyen más forrásokat lát a leginkább kiszolgáltatott régió számára. Szó esett már az LNG-ről, de újra rákérdeznék, ilyen forrás lehet-e az LNG, különös tekintettel például az észak-olaszországi terminál kihasználatlanságára. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much. Um, Mr. Federley. Federley képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a miniszterasszonynak ezt a kiváló előadást. Önnek nagyon nagy a felelőssége, nagyon nagy felelősség hárul önre, és főként az energia területén nagyon nagy feladatokkal szembesülünk. Biztosítanunk kell, hogy az ipari szereplők és az európai háztartások is megfelelő energiállátásban részesüljenek. Itt van az éghajlatváltozás, és hát itt az oroszországi helyzet is. Mindezek a tényezők együtt a továbbtartó pénzügyi válsággal mind-mind figyelmet érdemelnek. Svédországból érkeztem, a mi ö, miniszterünk, aki a vállalkozásokért felelős, arról beszél, hogy Svédországban százszázalékos megújuló energia ellátást kell elérni, tehát az megújulók aránya 100% kell, hogy legyen az ipari energiaellátásban. Mit tud az elnökség tenni annak érdekében, hogy hidat várjen az európai jövőre vonatkozó víziókra vonatkozóan. Mi Svédországban nagymértékben támaszkodunk a palagázra is például, és más egyéb új forrásokra, hiszen tudjuk, hogy ez a munkahelyteremtés szempontjából is fontos a zöld ágazatokban. Köszönöm. Köszönjük, Kárénsz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, a következő kérdéseket szeretném feltenni önnek. Ön említette, hogy az energiabiztonság és a dekarbonizáció rendkívül fontosak, de ha megnézzük az összeurópai helyzetet, akkor úgy tűnhet, hogy ezek szinte ellentmondanak egymásnak, hiszen számos tagállam, főként Lengyelország esetében a dekarbonizáció azt jelentené, hogy csökken a földgáz felhasználása, ami azt jelenti, illetve kiaknázása, ami azt jelenti, hogy jobban kell támaszkodniuk az orosz földgázszállítmányokra, ami még sérelőkönyebbé teszi őket. Az Észak-Afrikából érkező földgázszállítmányokkal ugyanaz a helyzet, ez is egy nagyon törékeny térség. Hogyan akarjuk a kör négyszögesítését elérni? Egyrészt a dekarbonizáció esetében kellene valamilyen módon kevésbé szigorú szabályokat érvényes, érvényre juttatni, vagy pedig ehelyett az infrastruktúrát kellene valamilyen módon erősíteni, főleg az olyan országok esetében, amelyeknek alternatív forrásokra kell támaszkodniuk, és instabilabb régiókból kell szavatolniuk az energiaellátást. Én úgy gondolom, hogy az infrastruktúrát kellene megteremteni elsősorban, azért, hogy csökkentsük Európa függését az instabil térségektől az energiállátásban, hogyan el akarjuk érni az dekarbonizációt. Köszönjük, Boni úr, következik. Mr. Uh, minister, thank you. Miniszter asszony, államtitkár úr, nagyra értékelem az önök előadását, és úgy gondolom ez az eszmecsere rendkívül fontos és érdekes az összes szakbizottsági tag szempontjából. Teljes mértékben támogatom az önök erőfeszítéseit, hogy az egységes digitális piacot minél előbb kiteljesítsük. Ma beszéltünk délelőtt az ENISA ügynökség jövőjéről és jövőbeni szerepéről. Szeretném megkérdezni Giacomelli úrtól, hogy mit gondol az információ biztonságról szóló irányelvről. Ez az irányelve javítani fogja a biztonság fokát, mint a magánszférában, mint a kormányzati szerveknél. Hallhatók olyan vélemények, miszerint bizonyos tagállamok az együttműködést korlátozni szeretnék, csak is stratégiai eszmecserét hajlandóak folytatni. Fontos, hogy a tagállamok együttműködjenek a stratégiák szintjén, megosszák egymással a jó tapasztalatokat, ugyanakkor ugyanilyen fontos biztosítani azt, hogy technikai és operatív szinten is együttműködés történjen hiszen a kiberbiztonság elsősorban technikai, operatív kérdés, és fontos, hogy az együttműködés ezen a szinten történjen. A legfontosabb az, hogy ezt az irányelvet végrehajtsuk, és hogy garanciákat kapjunk az operatív együttműködésre is. Fontos ez, hiszen önök vezetik most a tanácsban zajló tárgyalásokat ezzel kapcsolatosan. Köszönjük, Telicska képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a miniszterasszonynak és az ellentétkár úrnak, hogy eljöttek. Úgy látom, nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek, ez nagyon jó. Én a barangolásra, roamingra térnék ki, illetve az internet semlegességre. Csak egy üzenetet szeretnék gyakorlatilag a tanácsnak küldeni önökön keresztül. Remélem, hogy nem szeretnék a jogalkotást az általán említett kérdésekben gyengíteni, hiszen a parlament nagyon határozott ebben. Először is az első kérdésem következik most. Egy kicsit csalódtam, amiért az administratív terhek csökkentését az olasz soros elnökség nem tekinti prioritásának. Hogyha 10-15%-kal sikerülne ezeket a terheket csökkenteni, akkor az azonnali és nagyon erős ösztönző lenne a gazdasági növekedés irány, irányába. A tanács állja útját leginkább az adminisztratív terhek csökkentésének, semmiféle hatástanulmány nem készült ezzel kapcsolatosan, ez nagyban gyengíti ezt az erőfeszítést. Értem, hogy nem tudják ezt legfőbb prioritásként kezelni, de nagyra értékelném, hogy ha legalább elindítanák az ezzel kapcsolatos vitát a tanácson belül. Végül az Oroszországgal kapcsolatos szankciókra is szeretnék kitérni. Tudom, hogy a kormányok illetékességebe tartozik ez, de biztosan kapnak valamilyen tárgyalási mandátumot önök, és ezzel kapcsolatosan érdekelne, hogy hogyan látják az oroszországi ö, szankciók kérdését az ukrán válság kapcsán. Köszönöm. Köszönjük. Blanco López, a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a az ipar fellendítése, új megerősítése nagyon fontos, hogyha az Európa 2020 stratégia céljait el akarjuk érni, és hogyha gazdasági növekedést akarunk. A KKV-k számára megfelelő körülményeket, keretfeltételeket kell teremteni, de ehhez szükséges a hitelekhez való hozzáférés. A keretfeltételek nem teremthetők meg, hogyha nincs meg az ehhez szükséges finanszírozás, és hogyha nem valósul meg nagyobb fokú harmonizáció az adók területén. Határozott reindustrializációs politikára van szükség a versenyképességünk növelése miatt, ehhez pedig hosszabb kitekintésre van, távolabbi kitekintésre van szükség, és hosszabb távú perspektívára. Nem tartom jó üzenetnek azt, hogyha csökkentésekre kerül sor az európai iparba való beruházások területén, a jelenlegi költségvetési tervezet ezt irányozza elő, én ennek megfelelően módosítókat fogok benyújtani. Szükségesnek tartom, és ezt Juncker úr is elmondta a parlamentben történt látogatása során, hogy nagyra törő célokra van szükség az infrastruktúrák területén, főként, hogyha stratégiai infrastruktúrákról beszélünk. Jelen pillanatban a gázzal kapcsolatosan is az a vélemény uralkodik, hogy végre tenni kell valamit azért, hogy az európai célkitűzéseket elérjük, ami a 20%-os arányt illeti. Köszönöm. Köszönjük, Boráli képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr Giacomelli, államtitkár úr. Az elektronikus kommunikáció piacának elektron, európai szabályozásáról beszél, de ugyanakkor fennáll annak a veszélye, hogy a nagy szereplők kiszorítják a kiszereplőket. Guidi miniszterasszonytól pedig azt kérem, az európai ipar um, helyzetbe hozása fontos szerepet játszik az önök programjában, de hogyan szeretnek konkrétan, milyen konkrét lépéseket szeretne tenni, hiszen általánosakban maradt mindazt, amit mondott, milyen konkrét intézkedésekkel akarják a KKV-kat és a kis és kézműves vállalkozásokat támogatni, hiszen úgy gondolom, hogy um, a legrosszabb európai stratégiát követik, amely veszélyezteti a KKV-ket is. Azért eljönnek ide, csak beszélnek, beszélnek, de semmi konkrét intézkedésről nem hallunk. Köszönöm szépen. Czorinyi úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony, tisztelt államtitkár úr. Köszönöm hogy ilyen átfogóan beszámoltak nekünk. Úgy gondolom, nagyon jól látják a helyzetet, most pedig annak kapcsán, amit elmondtak, a következőket szeretném kérdezni. Milyen konkrét lépéseket tudnak majd a soros elnökség ideje alatt végrehajtani, mit sikerül megvalósítani a tervükből, hiszen ez a lényeges kérdés. Mindjárt mondok majd még két példát is, már ha lesz erre idő két és fél perc alatt illetve másfél perc alatt. Önök beszéltek a földközi tengeri térséggel kötendő energiapartnerségről. Úgy hiszem hitelesebb volna ez az elgondolás, ha már elindultak volna az építkezések. Annak érdekében, hogy az ibériai félszigetet hozzákapcsolják Európa többi részéhez. Hogyha itt már történt volna valamilyen előrelépés, sokkal hitelesebb lenne az, amit elmondtak. Beszéltek továbbá a 20%-os célkitűzésekről is 2020-ra vonatkozóan, tegnap azonban az hangzott el, hogy a 2015-ös költségvetésben csökkentések szerepelnek. Épp azokon a területeken, amelyek fontosak lennének az ipari tevékenység keretfeltételeinek megteremtéséhez. Fontos, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárban, miniszterasszony. Remélem, hogy a tettek mezején is majd ilyen határozottak lesznek, mint a szavak szintjén, hiszen az elgondolások nem elegendőek Európában. Köszönjük, Mártin úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon figyelmesen meghallgattam a miniszterasszony mondandóját, és nagy érdeklődéssel, és nagyon örülök annak, hogy zászlajára tűzte az európai ipar felélesztését, de annak érdekében, hogy ez a reindustrializáció meg is történjen, szem előtt kell tartani azt is, hogy a képességért felelős főigazgatóság mit tesz, elég radikálisan járnak el, véleményem szerint, és hát a politikai tényezőket sem szabad szem előtt éveszteni. Amikor a stratégiai fontosságú ipari ágazatokról van szó, fontos látnunk azt, hogy mi a helyzet a versenyképesség területén. Nem szabad megengednünk, hogy bizonyos vállalatok tönkre menjenek, illetve bizonyos ágazatok elvándoroljanak. Így jött létre az Airbus, és például ilyen erőfeszítések során láthatjuk, hogy milyen fontos vállalkozássá vált ez. Köszönöm szépen, Kelly óra következő. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a látogatóinknak az előadásokat és a nagyon gyakorlati megközelítést a soros elnökségben. Sok sikert kívánok nekik. Körülbelül egy évvel ezelőtt eh, Írország volt a soros elnök. Nagyon fontos, hogy jól induljon egy-egy elnökség, és ehhez is sok sikert kívánok nekik, önöknek. Ami a digitális belső piacot illeti, a szélesávú hozzáférés nagyon fontos. Kérdés, hogy a hozzáférés területén milyen előrelépést lehet elérni az elkövetkezendő időszakban. És egyre több KKV is online kereskedik, ez is egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen, hogy megszervezték egyébként ezt a nagyon érdekes milánói konferenciát, szeretnék többet hallani erről, és arról, hogy milyen eredményeket várnak ettől. Köszönöm. Köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban, Kylie asszony következik. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a miniszterasszonynak és az államtitkár úrnak a látogatást és az előadást. Úgy vélem, hogy az olasz, olasz soros elnökség már is elkönyvelhet néhány sikert. Az energiabiztonságról, energiaellátásról szeretnék beszélni, különösen ha megnézzük, milyen veszélyek leselkednek ránk az idei év utolsó negyedévében az energiaellátás területén. Fennáll a szabotás veszélye, ha úgy tetszik, az energiaellátás biztonsága területén. Nem csak a mennyiségről van itt szó, hanem az LNG esetében is potenciális problémákkal szembesülünk. Olaszországban most dolgozunk az LNG terminálokon a tárolás kérdésén, Sok éven át sújtott bennünket a pénzügyi és gazdasági válság. Van-e valamilyen tervük arra vonatkozólag, hogy eh, hogyan tudunk az egyszerű embereken segíteni, hogy átvészeljék a téli időszakot. Ami pedig a digitalizációt illeti, az egyik legfőbb kérdés, amelyel a sajtó és a média foglalkozik, az, hogy bizonyos személyes információk kiszivárogtak, és szivárognak is folyamatosan, a közösségi oldalakon keresztül. Hogyan gondolkodnak erről a kérdésről? Szankciókat szeretnének bevezetni, vagy megpróbálnak majd valamilyen módon felfegyverkezni az ebből eredő veszéllyel szemben. A Google például egy olyan rendszert hozott létre, amely során napi szinten lehet nyomon követni az emberek tevékenységét, és ezek az adatok tovább terjeszthetőek. Köszönöm szépen. Nézzük akkor a kérdéseket kicsit rövidebben. Gonánó képviselőnek azt tudom mondani, ha jól értettem a kérdést, de lehet, hogy nem jól értettem, minden esetre ön leginkább olasz témákról beszélt, az, hogy most Nápoly megfelelő helyszíne vagy sem, hát nem szeretnék most erről vitát nyitni. Ez az ön magánvéleménye, nem tudom, hogy erre mit válaszoljak. Ami pedig az orosz szankciókat illeti, Telicska képviselő is utalt ugyanerre a kérdésre. Nos, ez nem kimondottan az én szakterületem. Úgy gondolom, hogy a szankciók nem a végét jelentik a folyamatnak. Mi mindannyian reméljük azt, hogy a folyamat valamilyen megoldásban batorkolik majd, és mindent meg is teszünk ennek érdekében megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen valamilyen megoldás, és Európa és az összes tagállam is így gondolja ezt. Tehát Európának meg lesz a maga feladata ezen a területen, gazdasági szempontból is lesz ennek hatása, többen is említették azt, hogy milyen esetleges hatásai lehetnek ennek a konfliktusnak a biztonságra akár. Tehát itt egy állandó monitor helyzetben vagyunk, megpróbáljuk támogatni, amennyire csak lehet ezt a folyamatot, de ugyanakkor mindannyian azt reméljük, hogy hamarosan meg fog oldódni, és pozitív módon fog megoldódni ez a helyzet az úgynevezett ellenintézkedések, amelyeket Oroszország próbál most foganatosítani, megint más lapra tartoznak, de hát azért itt az EU-orosz kapcsolatok elég különös időszakát éljük, és reméljük, hogy minél hamarabb megoldódik ez a válsághelyzet. A többi témával kapcsolatban annyit tudnék még elmondani. Gibics úr és Kársze, illetve Federli urak esetében arról kellene beszélnünk, hogy mit tegyünk az összeköttetések megvalósítása terén, a szénmentesítés, és így tovább. Olaszországban és elnökségként is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a szénmentesítés megvalósuljon. Itt ambiciózus célokról van szó, és én azt hiszem, hogy az az európai politika, amely a szénmentesítés irányába mutat, nincsen ellentmondásban a megújuló energiaforrásokkal, ugyanis ez támogatja a másik oldalról a szénmentesítést. De hát ehhez időre van szükség, és a különböző európai rendszereknek is időt kell biztosítani erre. Rövid távon pedig én csak reménykedni tudok abban, amire Blanco López képviselő is utalt, mi szerint a befektetések, interkonnekció és mindennek az erősítése amely a már meglévő összekapcsolódási pontokat erősíti, ez természetesen mind-mind azokat a projekteket erősítik, amelyek európai szintű stratégiai projekteknek mondhatók, és ez az a stratégia, amely általában középtávú jellegű stratégiaként jelenik meg, és az alternatív energiaforrásokra is ugyanez vonatkozik. Tehát az energiahatékonysága, megújuló energiaforrások, és így tovább. Ami pedig a középtávot illeti, a TAP például ide tartozik, amely a Balkán-félszigetre is kiterjed, tehát itt egy közép- és hosszú távú stratégiára van szükség, az összeköttetések erősítése, és például a folyékony, a cseppfolyós gáz, amely esetében például Spanyolország és Európa további részei közötti összeköttetés hiányzik. Tehát itt egy komplex európai tervezésre van szükség, mert ez járul hozzá a hatékonysághoz, épp úgy, mint az európai energiabiztonsághoz, illetve a beszállítási források megtöbbszörözésére. Ami pedig a KKV-kat illeti, Nos hát, itt megint csak azt tudnám megemlíteni, amit már korábban is elmondtam. Mi Olaszországban nagyon hiszünk az Industrial Compactban, az európai újraiparosításban, nagyon hiszünk abban, hogy Európában fontos ez a közös európai iparpolitikai stratégia, Olaszországban is megvalósítottuk a saját tervünket ezzel kapcsolatban. Itt nem csak a KKV-król van szó, bár mm, ezek rendkívül fontos szerepet töltenek be. Az ipari versenyképesség azért fontos, hogy egy erősebb és versenyképesebb európai ipar alapjait tudjuk lefektetni. Éppen ezért az olasz elnökség számára rendkívül fontos lesz az, hogy a márciusi tanácsi végkövetkeztetéseket is megvalósítsuk, amelyben a tanács azt kéri a bizottságtól, hogy egy úti tervet dolgozzon ki a az ipari versenyképességgel kapcsolatban, és hogy hogyan jelenik ez meg alcélként a különböző európai politikákban, és hogy melyek azok a kulcsfontosságú területek, amelyekre oda kell figyelnünk, amelyekre összpontosítanunk kell. Fontos tehát az, hogy tudjuk a lehető legjobban optimalizálni a befektetéseket ezen a területen, és ki tudjuk használni az európai öm, lehetőségeket, a versenyt erősítsük, és az ezzel kapcsolatos bevált gyakorlatokat kicseréljük egymással, európai szinten fontos tehát mindez, mert egy globális világban csak így tudunk versenyképesek maradni. Nemrégen az, Európa, az olasz parlamentben arról beszéltem, hogy olyan területeken, Európában akárhol is nézzük ezt, ez sajnos a valóság, nagyon sokszor az ipar leépítése pont az európai piacon kívülről érkező nyomás hatására következik be. Tehát ez nem feltétlenül a fair verseny, hanem inkább a nem fair verseny következtében, vagy ennek tudhatjuk be. Én úgy gondolom, hogy európai szinten is mondhatnánk erre példákat, például az acélipar az elmúlt évek során kívülről érkező nyomásnak lett kitéve, általában Európából kívül érkezett tehát ez a fajta versenynyomás, úgyhogy emiatt kellene aggódnunk. Mindezek mellett kellene a jövőben odafigyelnünk arra, hogy hogyan kívánjuk a ipari ágazatainkat támogatni. Én remélem, hogy a legtöbb kérdésre azért most választ tudtam adni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, asszonyom. Most pedig szeretném megkérni az államtitkár urat, hogy válaszoljon a felmaradó kérdésekre. Köszönöm szépen. Bonjó úrnak azt válaszolnám, hogy egyetértek a az irányelv, az említett irányelv hatékonyságával kapcsolatban, hiszen fontos az együttműködés stratégiai értelemben is, de ugyanakkor működési szinten is, és etikai szinten is. Ezzel szerintem én is egyetértek. És itt nem csak a saját véleményemet szeretném elmondani, hanem azt is meg szeretném említeni, hogy különböző a helyzet az, adott, az egyes tagállamokban. Bizonyos tagállamokban más a helyzet, és ezért a javaslat a részünkről, az elnökség részéről arra vonatkozik, hogy egy közös mechanizmus kellene kidolgoznunk a kiberbűnözés, illetve a kiber támadások ellen, amelynek nem, amelynek nem szabad, hogy a ki, terjedelme csak a, az együttműködésre terjedjen ki, hanem a bizalomépítés is rendkívül fontos. hiszen nagyon sok adatforgalomra van szükség az együttműködés során, és ehhez pedig mélyíteni, erősíteni kell az egymásba vetett bizalmat. Természetesen a célunk az az, hogy le tudjuk zárni ezt az irányelvet még az olasz szemeszter alatt. Talicska úr nem szeretnénk elveszíteni ezeket a lehetőségeket, a parlament részéről is érkezett ebbe az irányba a kérés, és fontosnak gondoljuk azt, hogy a, az elnökség bevonja ebbe a folyamatba az összes tagállamot, és közös cél dolgozzon ki. Hiszen ez kifelé, az európai közösségen kifelé is világos üzenetet kell, hogy közvetítsen. Értsünk egyet a politikáinkban, és legyen egy erős digitális politikánk. Tehát nem akarjuk felvizezni, sőt. A roaming befektetések az infrastruktúrától is függenek, tehát a kormányok mindig aggódva figyelik azt, hogyha túlságosan gyorsan felülmúljuk, vagy felgyorsítjuk mondjuk ezt a fajta befektetési hullámot. Én szerintem nem szabad, hogy ne vegyük figyelembe ezeket az aggodalmakat, de ugyanakkor az sem szabad, hogy ezért most leállítsuk az egész folyamatot. A kettő között kell megtalálni az arany középutat. Hiszen fontos a roaming, pontosan az emberek, a polgárok számára egy jobb hozzáférhetőséget biztosít, és mindenki egyetért ebben. Borelli úr. Pontosan azt akarjuk elkerülni, hogy a net, a nagy cégek, tehát felosztják egymás között az internetet a nagy cégek. Szerintem ebben mindenki egyetért, hiszen amikor a lehetőségekről beszélünk, arról, hogy munkahelyteremtés, olyan lehetőségek, amelyeket az internet biztosít, Mindenki ismeri egyébként az ezzel kapcsolatos helyzetet a saját hazájában. Nos, hát ezzel kapcsolatban mi úgy véljük, hogy az internet az egy hatalmas lehetőség, nem szabad, hogy korlátozzuk azt, és annak a pozitív hatásait csak azokra, akiknek nagy a pénzügyi ereje. Tehát ezért is mondtam azt korábban, hogy a Federal Communication Commission bejelentése után az európaiak is megpróbálnak egyességre jutni, mert nem szabad, hogy csak a nagy cégek határozzák meg az internet arcát. Szlovénió úr utalt arra, hogy neki mi az, ami tetszik. Hát örülnék annak, hogyha mindezzel tudnánk foglalkozni. Hogyha tényleg azt mondhatnám, hogy mindaz, ami a digitális egységes piacon létezik, a biztonság, a hozzáférhetőség, az internet governance, a semlegesség között választani lehetne, hogy ez fontos, ez kevésbé fontos, ezt majd későbbre halasztjuk, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem így van, nem mondhatjuk ezt, és Európában nagyon nagy a tétje ennek, hiszen Európa történelme, a hagyományai, és az, ami a nemzetközi szintén is látszik, az új technológiákba, az új tudásba való befektetés, fontos, hogy kifelé is megmutassa Európának ezt az arcát, hiszen ez a digitális forradalom lényege. De hát ez nagyon nehéz és ambiciózus cél, talán ez volt a lényeg az ön felszólalásának. Amennyiben a parlament, az Európai Parlament, illetve a tagállamok, a kormányok, mindenki megteszi a saját magára eső részt, akkor talán ezt az ambíciót meg tudjuk valósítani. Online kereskedelem, nagyon örülnék neki, hogyha erről beszélhetnék, de sajnos ez nem tartozik különlegesen a mi mm, hatásköreink közé amennyiben erre szükség lesz, akkor majd tudunk beszélni erről a témáról azokkal, akiknek közvetlenül a felelősségi körébe tartozik ez a kérdés. Az internetes kormányzás témájában pedig az a gondolat, hogy egy informális tanácsülést tartottunk, és hogy ebben egyetértenek az IHAN formájában az alapjogok, a személyhez fűződő alapjogok, a privátszférához való jog, a szabad verseny elvei kell, hogy vezéreljenek bennünket, akkor, amikor ezt az új internetes kormányzási modellt kidolgozzuk. Európa és az Egyesült Államok együtt kell, hogy működjön ebben, de ehhez arra van szükség, hogy a tagállamok nyissanak egymás felé. Nagyon sajnálatos az, ami történt. Káili asszony nem csak azért, ami a személyes adatok kiszivárgásával kapcsolatban történt, hanem azért is gondolom, hogy ez szörnyű, mert ebből kiderül az, hogy nagyon könnyen sérülhet a magánszférához való jog, és hogy az internet nem képes megvédeni azt, amit az emberek úgy gondolnak, hogy a saját privát szférájukhoz tartozik. Szankciók, kon, vagy konsz, konszekvenciák fontos kérdés lennének, de én úgy gondolom, hogy a privát szférához való jog alapköve kell, hogy legyen az európai építkezésnek. Ezt nem lehet felcserélni a szólásszabadságra. Köszönöm szépen, miniszterasszony, köszönöm szépen, államtitkár úr. Minden bizonyal önök is érezhették azt, hogy mennyire égünk a vágytól, hogy együttműködjünk önökkel. Három és hónap három és fél hónap van csak hátra karácsonyig, ez nem olyan nagyon hosszú időszak, de minden jót kívánunk önöknek, mert fontos prioritások eh, esnek erre a fél évre, és mindenki előre tekint, és mindenki azt szeretné, hogyha az olasz elnökséggel szorosabb együttműködést tudnánk kialakítani. Tehát természetesen nyitva állunk mindenféle vita előtt. Köszönjük szépen az önök idejét, hogy másfél órát itt töltöttek velünk és ilyen méreható vitát tudtunk folytatni. Köszönjük szépen! Ladies and gentlemen. Hölgyeim és, uraim, kedves kollégák! Szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet, és kérem mindenek előtt fejezzék be a termen belüli négy szem közti eszmecserét. Kedves barátaim, A következő napi rendi pontra térünk rá. Stefania Giannini olasz oktatási miniszter, egyetemekért és kutatásért felelős miniszter látogatása következik. A hölgy az Európai Unió tanácsának elnöksége nevében látogat el hozzánk. Szeretnék a személyéről is szólni néhány szót. Stefania Giannini a Pizai és a Páviai Egyetemen tanult, és ezen egyetemeken oktatott is, nagy, nagyon fontos, jelentős akadémiai háttérrel rendelkezik tehát, továbbá a Perugiai Egyetemen is jelentős szerepet játszott, és az oktatás a kultúra előmozdítása területén is tevékenykedett, mégpedig a Kutatási Etika és Bioetikai e, Bizottság élén az olasz Nemzeti Kutatási Tanács részeként munkálkodott, valamint az olasz egyetemek rektori konferenciájának nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa volt. Sok-sok díjat kapott, sok-sok elismerésben részesült, 2013-ban a szenátus tagjává választották őt, és a szenátus közoktatással és kulturális örökséggel foglalkozó bizottságának a vezetője volt. Ő is azért érkezett hozzánk, hogy az olasz soros elnökség programját mutassa be egy nagyon fontos területen, ez pedig a kutatás, az innováció, az új technológiák. És az ipari és um, akadémiai vagy egyetemi felsőoktatási uh, közösségek közötti kapcsolattartás területe. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a kedves bemutatást. Úgy döntöttem, hogy olaszul fogok beszélni, hiszen az olasz soros elnökséget képviselem. Elnök úr, tisztelt alelnökök, igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az ITRE szakbizottság meghívására, és bemutathatom az olasz soros elnökség fél évében meghatározott prioritásainkat a kutatás, az innováció és az űrkutatás területén. Tisztában vagyok, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nagy felelősség hárul Olaszországra a soros elnökség okán, mégpedig két feltétel különös felelősséget hárít ránk, Egyrészt, hogy az új 7 éves program most veszi a kezdetét, mind a strukturális programok, mind a Horizon 2020-as program. Másrészt azért is, mert Olaszország lehetőséget kapott arra, hogy a stratégiai iránymutatásokat segítsen megfogalmazni, illetve előbbre vigye el célkitűzések megfogalmazását és így kontinensünk eh, Európa jövőjéthez hozzájárulhasson. A növekedés és a fejlesztésben eltöltött jövőre gondolok. A második oka, ok az, hogy eh, a régi eh, bizottság és az új bizottság átadja stafétabotot egymásnak, mint ahogy az mi elnökségünk alatt jött létre az új parlament is, állt az új parlament is. Ezért a mi feladatunk abban rejlik, hogy nagy elkötelezettséggel dolgozzunk szoros együttműködésben a parlamenttel és természetesen a bizottsággal, nem csak ezen kérdés, nem csak ez alkalommal, hanem hát további alkalmakkal is. Nem csak én vagyok mélyen meggyőződve róla, hanem az egész olasz elnökség meggyőződésem, hogy a jelenlegi válság nem tekinthető olyannak, amely konjunkturális válság vagy átmeneti válság, hanem paradigmaváltás tanúi vagyunk, és ennek megfelelően kell mind a gazdaság, mind a társadalom, mind a kultúra területén változásokat eszközölni. Meg vagyunk ugyanakkor arról, arról is győződve, hogy a kutatás és az oktatásra irányuló beruházások alapvetőek annak érdekében, hogy minél jobban kiüljünk úgymond ebből a paradigmaváltásból, minél nagyobb hasznot húzunk ebből. Ilyen módon tehát nagy érdeklődéssel követjük a Juncker kijelölt bizottsági elnök befektetésről mondott terveit. A kutatás és az oktatás valóban stratégiai szerepet játszanak. A kutatás azt jelenti, hogy világ kutatásra való fordítás azt jelenti, hogy versenyképesebbé kell tennünk Európát. Mi többe egy habot, egy forgató korongot kell kialakítani Európából, ahol a gondolatok és a szakértők is eszmét cserélhetnek. És ez konkrétan azt jelenti, hogy segítsük az európai társadalmat abban, hogy jobban képzett legyen, megfelelő versenyképesebb képzettséggel rendelkezzen, és a fiatalok profibb, jobban felkészült munkavállalókká váljanak. Azaz, az orosz, olasz soros elnökség fő célkitűzései ezzel a nagy jövőképpel függenek össze, hogy nem mondjuk ebből kerültek levezetésre. A munkahelyteremtés a szabadság és a biztonság eh, térségét eh, úgy akarjuk kialakítani, hogy az állampolgári jogokat megerősítsük, és eh, az európai kutatásfejlesztés térségét is támogassuk. A kutatás és a fejlesztés területén lefordítva mindez azt jelenti, hogy e főbb célkitűzéseket próbáljuk lefordítani és megvalósítani. A kutatási infrastruktúra kérdésével július 22-én Milánóban egy informális miniszteri találkozót is tartottunk, és itt figyelmünket keresve a egyes miniszterek közötti véleményegyezést három fő területre koncentráltuk a stratégiai tervezésre, az European Strategic Forum um, szerepére, és uh, azon elvek meghatározására, amelyek az infrastruktúrák felhasználását uh, befolyásolják, valamint arra, hogy hogyan lehet a nemzeti és az európai forrásokat optimálisan felhasználni, úgy, hogy a kiválóság és a tehetség ügyét előbbre vigyük Európában és a tagállamokban. Ugyanakkor persze a hosszú távú fenntarthatóság is célunk, úgy, hogy egy open approachot, egy nyitott megközelítést alkalmazzunk a társadalom irányába, valamint a társadalom produktív szférái irányába azaz átjárás legyen az ipar és a kutatás között. A kutatásért fejle, felelős miniszterek kétszer találkoznak még eh, szeptember 22-én és december 5-én, és akkor is a kérdésekkel foglalkozunk. Az a célkitűzésünk, hogy eh, a szeptemberi tanácsülésen ezen politikai célokat pontosítsuk még, eh, és meghatározzuk az innováció és a kutatás szerepét a növekedésben és a fejlődésben, ez ugye a mennyiségi és a minőségi kategória. Mindezt pedig az Európai Bizottság e kérdésben készített közleménye alapján. Kedves kollégák, a kutatás és a fejlesztés valóban alapelemei a fejlődésnek, hiszen ezek biztosítják, hogy a mi gyártási filozófiánk és a konkrét iparunk intelligensebb gyártási formákra álljon át, fenntarthatóbbá váljon és inkluzívabbá, integratívabbá váljon. Ezt a három fogalmat kell kiemelni, intelligencia, fenntarthatóság és inklúzió, vagy befogadás, integráció. Ebben a kontextusban kell megvizsgálnunk az Európa 2020-as stratégia 2015. januárjában kezdetét vevő áttekintését, hiszen itt eh, megfelelő kiigazításokat kell alkalmazni. A fő szempontok az oksági kapcsolat, a célkitűzés és a stratégia között az a célunk tehát, hogy megfelelő helyzetbe hozzuk a kutatásfejlesztést, fejlesztést és az átjárást is biztosítsuk az kutatás, illetve az ipari termelés között, segítsük a nemzeti és az európai kutatási rendszerek összekapcsolását, integrációját, úgy, hogy a nemzeti kutatási terveket beágyazzuk a Horizon 2020-as terv szélesebb horizontjába, és így meghatározzuk, így lehetővé tegyük a nem csak fiatal, hanem az arivált kutatók nagyobb mobilitását is. Természetesen a kutatás és fejlesztésre is nagyobb forrásokat kell fordítani, úgy, hogy a magán és a köz, kézben lévő kutatási intézményeket is jobban összekapcsoljuk, átjárást biztosítson közöttük. Gondolok a Joint Technology Initiative kitűnő gyakorlatára, amely lehetőséget kínál éppen erre, hogy a két eh, fél együtt egységesítse erőit, és így haladjon előre. Meg kell szilárdítanunk a politikai kereteket is, eh, hiszen mindez az elkövetkező évek európai politikáját kell, hogy körvonalazza, és ugyanakkor a geopolitikai kihívásokra is figyelnünk kell, és itt az olasz soros elnökség Mátisigi prioritásáról is beszélek, mégpedig a partnerségre vonatkozó, a földközi tenger térségében lévő országokkal való kutatási partnerségi program kidolgozására gondolok. A görög elnökség már megtette az első lépéseket ezen a területen, és um, a Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area, vagy PRIMA rövidítésében programonnak akarunk új lendületet adni, amely két alapvető területre koncentrál, az víz illetve az élelmiszer bizto, ellátás biztonságának kérdésére, és itt a stratégiai partnerség szellemében a földközi tengeri térségi országok között szeretnénk egy új együttműködést kialakítani. Szeptember 22-én a tanácsülésen is lesz erről szó, és ennek szellemében készítjük elő a tanács következtetéseit a 158-as szerződéses, 185-ös szerződéses cikk alapján. Kérem, nyomatékkal kérem az önök az Európai Parlament támogatását, és hiszen stratégiai jelentőséggel bír ez a cél, ez a program, és az önök támogatása nélkül nem lehetünk sikeresek. Így segíthetjük kialakítani azt a kutatási infrastruktúrát, mely minnyájunk számára hasznos. Lehet önök, mint társjogalkotók természetesen a kutatási diplomácia keretfeltételeinek kialakításában fontos szerepet játszanak. A földközi tengeri térségnél maradva még nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk a tengeri kutatásoknak, illetve azon kutatási együttműködésnek, amely a földközi tengeri országok közötti együttműködést mélyíti el, és segít megerősíteni a békét, a biztonságot, illetve a gazdaság felvirágzását a különböző országokban. Három eseményről szeretnék beszélni, amelyen ezen kérdésekről szeretnék elgondolkozni. Rómában november 7-től 9-ig, november 8-9-én Torinóban a biogazdaságról és Nápolyban pedig a földközi tengeri térség kihívásairól tartunk konferenciát. A harmadik prioritás, tisztelt parlamenti képviselők, a kutatás területén a tudás és a tudásrendszerek összekapcsolásában rejlik, illetve a társadalom és a, a kutatás szférájának összekapcsolásában. Hiszen a társadalom szívesen nyílik meg, és kíváncsi a kutatás eredménye iránt, és így nagyobb támogatást is biztosíthat a kutatási szféra számára. A december 5-i tanácsülésen éppen ezekről a kérdésekről, a szociális, a társadalmi innovációkról és a társadalmi vállalkozások kérdéséről szeretnénk közösen elgondolkozni és iránymutatásokat adni a további az Európai Bizottság által kialakítandó politikának. Ezzel kapcsolatban még kiemelem a kulturális öregség értékelését, valorizációját, mind technológiai, mind kutatási értelemben, valamint a szociális innováció, társadalmi innováció finanszírozásának kérdését is tisztázni szeretnénk. Erről november 19-től 21-ig tartunk egy konferenciát Rómában, és reméljük, hogy ezen konferencia észrevételei, meglátásai hozzájárulnak majd a közbeszédhez és a, a közvitához, és így szeretnénk sikeresé tenni az olasz soros elnökséget, és így szeretnénk további lendületet adni a tudomány és a kutatás fejlesztésének, és a bizottság bevonását bizottságot is bevonni. Remélem, hogy látják, és remélem önök is úgy gondolják, hogy ezek megvalósítható célok, de csak akkor, hogyha valóban sikerül kialakítani a kutatás közös térségét, sokat beszélünk erről, de most már konkrétumokkal kellene megtölteni ezeket a célkitűzéseket, és ennek meg kellene jelölni az Európa 2020-as stratégiában is. Fontos, hogy az emberi erőforrásokra, a kutatókra építsünk, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kölcsönös gondolatokat megosszuk egymással, és így eh, gazdagítsuk társadalmainkat. Emlékeztetek mindenkit arra, egy-két eh, kulcs fogalomra, amelyet biztosan minnyáján ismerünk, de úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, és amelyek meghatározzák, hogy milyen irányba kell folytatnunk a munkát. A kutatók mobilitása, illetve a közös, átlátható és nyitott pályáztatási szabályok alkalmazása, illetve a transnacionális kapcsolatok létrehajtása, amelynek, amelyel a nemzetállamok, a tagállamok kutatási politikáját közelíthetjük egymáshoz, és így minnyájunk számára hasznosabbá tehetjük a helyzetet. Egy dokumentumot is elkészítettünk 2013-ban, a parlament elkészített egy dokumentumot ezzel, Luigi Berlinger és Anna Sartori olasz képviselők is kivették a munkájukat ezen állásfoglalás, illetve jelentés kialakításáról, és ezzel kapcsolatban november 18-19-én egy speciális konferenciát tartunk, melynek címe a kiválóság támogatása, illetve a szakértők felvétele és a szakértők mobilitása. A stakeholderek, a szereplők, a vállalkozói és a kutatási világ szereplői fontos, hogy szintén eszmét cserélhessenek, és um, segítsük azt, hogy a szabad munkaerő piac érvényesüljön a kutatás, a kutatók területén is. Természetesen fennáll annak a veszélyem, hogy létrejön a kutatás egységes térsége, és kitűnő kutatóink lesznek, akik nem kapcsolódnak a társadalomhoz. Éppen ezért konkrét intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek eh, megteremtik a kapcsolatot a társadalom és a kutatók között. Először is a nemzeti kutatási stratégiák európai koordinációja szolgálhatja ezt a kérdést, eh, például a nagy migrációs áramlatok kezelése, az éghajlatváltozás kihívásai olyan kihívásokat jelentenek, melyeket egyedül már egyetlen tagállam se tud megoldani, és itt nagy szerep jut a bizottságnak és természetesen az Európai Parlamentnek. Konkrét példákkal tudunk élni, néha drámai példákkal, hogy nemzeti szinte miért megoldhatatlanok ezek a kihívások. Azt gondolom, azt gondoljuk, hogy az olasz elnökség segíthet ahhoz, hogy megfelelő eszmét cseréljünk, és így a 21. szeptember 21. tanács reményeink szerint konkrét következtetéseket is el tud fogadni. Még két-három percben, amely rendelkezésemre áll, beszélni szeretnék a prioritások egy továbbiáról, ez pedig, ez nem az utolsó prioritás, de egy fontos prioritás, ez pedig az űr, űrkutatás területem. Úgy gondolom, hogy Európának a nemzetközi versenyképességét biztosítja ez a kutatás. Az európai űrkutatás vagy a közösségi stratégiák segítségével, vagy pedig a nemzeti erőfeszítések segítségével, nem csak tudományos, hanem politikai erőfeszítések segítségével, azzá az eszközé válhat, amely helyzetbe hozhatja az európai öm, társadalmat, és segíthet elérni az Európa 2020-as stratégia céljait Európa 2020 közeleg, és még nem látjuk, hogy sikerülne elérnie a felvázolt célokat. Az űrkutatás egy olyan területet jelent, amely a Horizon 2020-as programban um, is említésre kerül, hiszen ez szól a finanszírozásról. Az olasz elnökség az űrkutatásra nagy hangsúlyt fektet, például Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a múltban megtett beruházásokatnak um, használt uh, húzzuk, és uh, ezeket um, újra érvényesítsük. De van egy másik szempont is, melyről beszélni szeretnék. Az elmúlt hét évben 12 milliárd eurót fordítottunk a Kopernikus, a Galileo Egnos és a Horizon keretén belül az űrkutatás kérdéseire. Meg kell akadályozni, hogy ez a pénz hiába kiadott pénz legyen. Fel kell használni az eredményeket, és így mind a parlament, mind az új bizottság tovább folytathatja a korábban elvégzett munkát. az szatellitből, tehát a műholdból származó adatok feldolgozásáról és megosztásáról szóló irányelv munkáját folytatni kell, hiszen biztosítani kell a függetlenségünket Európában, és így olyan szabályozói környezetet kell megteremteni, amely akár a polgári, akár a védelmi felhasználás számára való, tehát a duális felhasználást biztosítja a szatellitából származó adatok tekintetében. Ez szolgálja egyébként a Cosmos SkyMed program is. A decemberi tanácsülésem pedig az Európai Unió és az ez az Európai ügynökség kapcsolatait szeretnénk megvizsgálni, hiszen ez az a stratégiai szervezet, amely képviseli érdekeinket. Természetesen meghívjuk az Európai űrügynökség képviselőit, eh, és próbáljuk felvázolni az Európai űrügynökség és az Európai Unió intézményes kapcsolatainak jövőjét. Úgy gondolom tehát, hogy soros elnökként, elnökségként igazi lehetőségünk van arra, hogy lendületet adjunk a kutatásfejlesztés kérdésének is, és az űrkutatás kérdésének is. Még egy kezdeményezésről szeretnék beszélni. Szeptember 18-án Rómában eh, szervezzük meg eh, azt a konferenciát, amely a Kopernikus eh, programmal foglalkozik, és az átmenetet vázolja föl a űrkutatás és az egyéb kutatási területek között. Végezetül elnök úr, mint hogy telekommunikációért és energiáért felelős minisztertársaim már itt voltak, el szeretném mondani, hogy az olasz elnökség, ezt miniszter kollégáim is nevében is elmondhatom, hogy az olasz elnökség elkötelezett a Galileo program továbbvitele érdekében, bár tudjuk milyen szerencsétlen eset történt a szatellitek pályára állítása során, ennek ellenére a terveink szerint szeretnénk tovább haladni, és természetesen szigorúan meg kell vizsgálni ezen szerencsétlen fordulatot, ami a múltban történt. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ezzel lezárom mondatomat is. Remélem, hogy a politikai menetrendben a kérdések egyre nagyobb jelentőséggel bírnak majd. Nagyon szépen köszönjük az ön előadását, asszonyom. Köszönjük a soros elnökség bemutatását, programjának bemutatását a kutatás, űrkutatás, innováció területén. Szavaztunk a jövő évi európai költségvetésre vonatkozó módosításainkról, és a KKV-k számára megszavaztuk a nagyobb arányú támogatást az kutatás területén, ez is azt mutatja, fontosnak tartjuk mi is ezeket a témákat. A koordinátoraink következnek Karin Súr a néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm Giannini asszonynak, amiért ilyen nagyon érdekes és részletes módon bemutatta a soros elnökség céljait. Az elmúlt másfél nap során itt a szakbizottságban a versenyképességről beszéltünk nagyon sokat, megvizsgáltuk a telekommunikációs ágazatot, a digitális menetrendet, beszéltünk az energiapolitikáról, sokat beszéltünk az iparról és az európai ipar felélinkítéséről, azért, hogy a versenyképességünk növekedjen ezen a területen. Beszéltünk a földi megfigyelésre vonatkozó irányelvről, valamint a műholdak kereskedelmi felhasználásáról, és ahogyan Buzek úr is mondta, 2015-ös költségvetésről is szavaztunk ma reggel, és sajnos azt láthatjuk ennek kapcsán, hogy a tagállamok csökkentették a forrásokat, amelyekre oly nagy szükség van a kutatási programokban, amely programok, és ebben nagymértékben egyetértek önnel, egy kulcsfontosságú eleme az európai versenyképesség növelésének. A kérdésem egyszerű, lehet, hogy a válasz már nem annyira egyszerűre. A 2020-as program felé való elmozdulás egy paradigmaváltás, egyfajta új gondolkodásmódot követel meg. A parlament nagyon elkötelezett a 2020-as stratégia mellett, azt hiszem, két-három évbe telt, amíg a jogalkotást sikerült lezárnunk ezzel kapcsolatosan. A kérdésem az, hogy ön szerint melyek a legnagyobb kihívások az új horizont 2020-ra való átállásban? Csak a gondolkodásban vannak itt akadályok, vagy vannak gyakorlati akadályok? Nagy-e az ellenállás fele szemben? És milyen lépéseket fog tenni az önök soros elnökség az akadályok leküzdésére azért, hogy mielőbb elinduljunk ezen az úton, a versenyképességet szem előtt tartva. Köszönöm. Kribárcsák képviselő következik az LCR e részéről. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Nagyon röviden szólnék csak hozzá. Nagyon érdekes előadást tartott. A technológiai kutatásról és az együttműködésről is beszélt nyolc ország részvételével. Nem említette azonban a fiatalok oktatását, képzését. Hogyan lehet a Európa jelenlegi legnagyobb problémáját, a fiatalok munkanélküliségét valamilyen módon enyhíteni? Hiszen jelen pillanatban nagyon sok fiatalnak egyszerűen nincs jövője. Úgy gondolom, az oktatás itt a megoldás. Ez, az, ez oldhatja fel ezt a problémát. Ön mit gondol erről? Köszönöm. Debaker képviselő az ALDE részéről. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a miniszterasszonynak, hogy ellátogatott hozzánk, úgy gondolom nagyon jó áttekintést adott arról, hogy az elkövetkezendő hónapokban milyen prioritásokkal kíván foglalkozni a soros elnökség. Az előző kép kérdéshez kapcsolódik az én mondandóm is. Tekintettel arra, hogy sok tagállamban nagyon kevés a pénz, azt láthatjuk, hogy csökkent a kutatás innovációra fordított pénz mennyisége, és messze elmaradunk azoktól a céloktól, amelyeket néhány évvel ezelőtt meghatároztunk a magunk számára. Milyen lépéseket lehetne tenni az európai szemeszterrel és más kezdeményezésekkel egy, együtt, hogy ezt valahogy orvosoljuk? A Horizont 2020 kapcsán ismert, hogy sokáig vitáztunk erről a parlamentben, és sok pénzt szántunk erre. Az egyik főbb prioritás nem csak a fókuszált és intelligens specializáció volt, hanem az, hogy a KKV-k minél könnyebben hozzáférjenek a forrásokhoz. Gagan Quinn biztos asszony ezt nagyon fontosnak tartotta. Hogyan fogják biztosítani önök ennek a munkának a folytatását nevezetesen, hogy a kisebb vállalkozások és a különböző kutatási intézmények megfelelően tudjanak hozzáférni a rendelkezésre álló forrásokhoz. Az utolsó kérdésem a valorizációra vonatkozik, ön is beszélt erről, a kutatás a kutatás, kutatás a kutatásért önmagában nem elegendő. Fontos, hogy a kutatási eredményeket piacra dobható termékek formájában is értékesíteni lehessen. Európa itt nagyon el van maradva a világ többi részétől. Hogyan lehetne biztosítani, hogy az új kutatási eredmények piacra kerüljenek, és tudom, hogy az önök országa kivétel, de talán érdemes lenne az európai szabadalmi rendszert is előmozdítani ennek kapcsán. Köszönöm. Köszönjük a GUE részéről. Esenyik úr következik. Ecsenik úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, miniszter úr, miniszter asszony. Ahogyan bizonyára ön is tudja, tanács július 24-én jelentős csökkentésekről döntött. Ön beszélt a fenntarthatóságról, az intelligens rendszerek fontosságáról és egyéb hasonlókról. Részben ezekkel indokolták a csökkentéseket is. Azonban minden egyes befektetett euró 7-től 14 euró nyereséget termelhet, ezáltal munkahelyek is teremthetők. Persze világos, hogy a fenntarthatóságot kell szolgálnia a beruházásoknak is. Én nem értem éppen ezért a tanács javaslatát, veszélyesnek tartom azt, a kérdésem az, hogy ön, miniszterasszony, egyetérte azzal, hogy lemondunk arról, hogy Európa innovatív kontinens legyen. Egy igenleges vagy nemleges válaszra számítok, és az olasz soros elnökség egyetérte ezekkel a csökkentésekkel, igen vagy nem. EFDD, Dario Tamburano úr. Gentile ministro. Kedves Giannini miniszter úr, mindannyian tudjuk, hogy a befektetések az oktatás, az egyetemek és a kutatás területén különlegességgel bírnak. Ugyanis hatnak nem csak a jelenre, hanem egy ország jövőjére, és arra, hogy hogyan vélekedik saját magáról, mindez a demokrácia tiszteletben tartásával. Luigi Einaudi, aki az olasz köztársaság egyik alapítója, így vélekedett. Mi Olaszországban úgy gondoljuk, hogy már évek óta elfogadhatatlan az, hogy a szülőknek kelljen kifesteni az osztálytermet, vagy még a WC papírt is megvásárolni. Tehát nem tudom, hogy ön hogy gondolja azt, hogy itt a, az Európai Bizottság, az IMF, az Európai Központi Bank hogyan, mit tettek Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában tönkretették még inkább az oktatást. Ez fog történni nálunk is? Köszönöm szépen. További három felszólalás lesz még. Telicska úr. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a miniszterasszonynak a nagyon részletes előadást. Nagyon lelkes szemmel láthatóan sok sikert kívánok a program végrehajtásához. Egy megjegyzésem vagy kérdésem lenne olyasmivel kapcsolatban, amit már említett, ez pedig a 2020-as stratégia felülvizsgálata áttekintése. Érdekelne, hogy önök soros elnökségként, illetőleg ön, hogyan tekint erre az áttekintésre, amelyre nem sokára sor kerül. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a 2020-as stratégia legnagyobb hiányossága az, hogy ez a dokumentum gyakorlatilag egy kívánságlista, és egy kompromisszum eredményeként jött létre, mindenkit boldogá kellett tenni a lista elkészítésekor, sok minden tartalmaz éppen ezért, és nem szerepelnek rajta prioritások. Ön hogyan látja ezt a stratégiát, ezt a dokumentumot? Ugyanennek az éremnek a másik oldala az iparosítás és a kommercializálás. A legnagyobb probléma az európai innovációs kiadásokkal az, hogy nem tudjuk mérni az elért eredményeket korábbi finn, egykori finn miniszterelnökkel együtt értékeltünk bizonyos programokat, amelyek EU-s támogatásban részesültek, és úgy éreztük, hogy akkor mennek legsimábban a dolgok, hogyha elköltjük a pénzeket, és semmiféle fennakadás nem történik, zökkenőmentesen sikerül egy programot finanszírozni. Azonban szerintem utólag a legnagyobb gond mégis az, hogy nem tudjuk mérni az eredményeket. Önök szerint ez részét kell -e, hogy képezze majd a 2020-as stratégia újragondolásának. Köszönjük. Borelli úr következik. Köszönöm. Kedves Giannini miniszter, ön az önfelszólalás előtt itt a, ebben a teremben arról beszéltünk, hogy a verseny hogyan is néz ki. Egyesek azt mondták, hogy ö, itt nem fair versenyről van szó. A probléma az az, hogy mindig lesz olyan, aki a mi áruinkat ö, olcsóban fogja előállítani, mert mindig lesznek olyan országok, amelyek szegényebbek a miénknél. Tehát azt hiszem, hogy az a titok, amelyről beszélnünk kell, az az, hogy hogyan tudjuk a know-how-t megőrizni itt Európában, és nem pedig a termelést, mert talán ezt kellene ilyen formába kellene ezt végig gondolni. Természetesen nagyon jó a kutatás és a fejlesztés, de ez egyben azt is jelenti, hogy az oktatásra kellene összpontosítanunk, közelíteni kellene az iskolák, az oktatás világát a munkahelyek világához, mindig csak beszélünk arról, hogy gyakornoki eh, állásokat kellene létrehozni, de talán fordítva is meg lehetne tenni ezt eh, a közeledést, tehát hogy a cégek is elmehetnének az iskolákba, és eh, úgy alakítanánk, alakítanánk az oktatási programokat, hogy azok a, a munkaerőpiacnak megfeleljenek, és ne fordítva legyen az. Fontos talán az is, hogy azt a fajta kézműves know-how-t megőrizzük, amelyre büszkék lehetünk, és ebbe is be kellene fektetni. Tehát ez is a gazdasági élénkítés egyik eszköze lehetne. Lenne egy kérdésem is, miután a European Round Table, amely egy institucionalizált lobby a nagy multik részéről, magának akarja az egész kutatásfejlesztést tudni, és tehát ebből a tortából csak ők kapnak minden szeletet. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, most várjuk az ön válaszát. És kérem szépen, hogy az ön részéről az utolsó felszólalást, egy válaszadást kezdje meg. Volt itt egy kérdés Kárinsz úr részéről. Nagyon köszönöm egyébként ezt a kérdést. Ez egyébként összecseng azzal a véleményemmel, hogy hogyan is tudjuk a Horizont 2020-at valós, hatékony eszközé tenni a versenyképesség növelése érdekében. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt a nagy projektet hatékonyá tudjuk tenni a cégek, az egyetemek, tagállamok részére, és ezen kívül az egész társadalom céljára hogyan tudjuk ezt kialakítani. Itt nagy kihívások vannak. Az egyik az az, hogy hogyan tudjuk interdisziplináris szintre emelni ezt a projektet, hiszen itt nagy kihívásokkal kell megközdenünk a jövő társadalmának nagy kihívásaival, klímaváltozás, öregedő társadalom, migráció, ami nem nemzeti probléma, hanem inkább európai jellegű probléma, és más nagy olyan kérdések, amelyekkel önök is tisztában vannak. Tehát itt egy interdisziplináris módszerre van szükség. Megpróbáljuk a nemzeti kutatási programokat hozzáigazítani ehhez az európai programhoz. Egyébként ennek vagyok a nemzeti minisztere, felelős minisztere Olaszországban. És mindezt ugye össze kell tudni egyeztetni azzal, hogy hogyan tudjuk a közszférát és a magánszférát össze, vagy együttműködésre ösztönözni. Hogyan lehet azokat az energiákat, szinergiákkal alakítani, amelyek bennük rejlenek. Én szerintem ez az a fajta általános keret, amelyben működnünk kell. Bizonyos aspektusok szempontjából ahogyan arra egy másik kolléga is, Debakker úr rámutatott, Ön három kérdést tett fel, ebből az egyik az pont erre vonatkozik, mint amiről most beszéltem. Karin szúrnak adott válaszomban. Ami pedig azt a hatalmas tátongó szakadékot illeti Európa és más nagy játékosok között tátong, ez valóban fontos téma, és erre oda is kell figyelnünk, nem csak a jelenlegi soros elnökség, hanem a következő európai parlamenti ciklus és az Európai Bizottság következő öt éve alatt, hogy hogyan tudjuk a nagy programokat összeegyeztetni a nemzetközi programokkal, és hogyan tudjuk azokat a mechanizmusokat erősíteni, amelyek más országokból, tehát hogyan tudjuk ezt a más országokból érkező hatásokkal összeegyeztetni. Hiszen ez aki mondott célokkal is összhangban áll. A második kérdés Gribacsek úr? Igen. Az oktatás. Teljes mértékben egyetértek önnel. Én nem beszéltem most konkrétan az oktatásról azért, mert ez egy másik kompetencia, amelyet majd néhány napon belül egy másik szakbizottságban fogok megemlíteni, de azért talán kihasználom az alkalmat, és választ adok az ön kérdésére. Kutatás, innováció és oktatás tulajdonképpen ugyanannak a dolognak a különböző oldalai. Tehát fontos az, hogy a projektjeink és az új modellek megvalósuljanak az oktatásban is. És egyébként ez a válasz arra a drámai problémára is, amelyet a munkanélküliség, főként a fiatalokat sújtó munkanélküliség jelent. Olaszul fogok válaszolni. Robba képviselő kérdésére. A büdzsében különböző nyírbálásokat láthatunk. Az unió soros elnökségének szerepében csak az lehet a szerepünk, hogy az el, tehát a döntéseket véghez visszük, ezek ugyanis hosszú tárgyalások eredményét képezik. Természetesen kutatási miniszterként, és ahogyan Buzek úr is említette, oktatási szakértőként, tanárként úgy gondolom, ez egy másik szempont, hogy nagyobb befektetésre lenne szükség ezeken a területeken. Az olasz kollégáknak, Tamburano és Borelli kollégáknak azt tudom válaszolni, hogy az oktatás úgy, mint stratégiai ágazat valóban az, és még inkább annak kellene lenni az Európai Unió összes országában. Az olasz problémákról szerintem egy másik helyszínen beszéljünk majd, de európai szinten fontos az, hogy azok az európai büdzsésorok, költségvetési sorok, amelyek az oktatásra vonatkoznak, és amelyeket növeltük, ezek a Horizont 2020-ra vonatkoznak, illetve az Erasmus Plus-ra. Ez egy fontos politika az oktatásügy szempontjából, hiszen a mobilitásra vonatkozik. Tehát talán ide ment el részben az a pénz, amit máshová szántunk. Borelli képviselőnek azt tudom válaszolni, aki iskoláról, illetve szakképzésről beszélt, illetve arról, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy a nagy cégek hegemóniája uralja ezt a területet, hiszen itt erős lobby érdekek nyomása nehezethet a kutatásra is, de én azért úgy gondolom, hogy egy jó társfinanszírozási modell kidolgozása például a Joint Technology Initiatives-re gondolok, a közös technológiai kezdeményezésekre, amely 12 milliárdot emészt fel. Hallotta a válaszomat? Tehát én azt hiszem, hogy ez egy lehet a fontos modellek közül a PPP konstrukcióban. És aztán volt egy utolsó kérdés. Pelicska úr részéről. Ön az innovációról beszélt, és arról, hogy hogyan lehet mérni a prioritási listáinkon kívül, hogy hogyan néz ki ez a szektor hiszen a prioritásainkat ismerjük, a kutatás területén már nagyon jó eszközöket alkalmaztunk az innovációs eredmények mérése szempontjából, és szerintem ugyanezeket a modelleket tudjuk alkalmazni nemzetközi benchmarkok alapján tesszük ezt meg, ezt független szervezetek, illetve magáncégek is elvégzik, ez szerintem a legjobb összetétel annak elbírálására, hogy a projektek milyen eredményt mutathatnak fel. és ez azt is mutatja, hogy az innováció mit is jelent az európai társadalom számára. Én már beszéltem arról, hogy számunkra, illetve az olasz elnökség számára mennyire prioritás az, hogy a 2020-as stratégia fő célkitűzéseit eh, megvalósítsuk, és leginkább arra fogunk központosítani, hogy eh, a nemzeti stratégiák, nemzeti tervek, kutatási tervek és az európai eh, keret hogyan tudnak összeilleszkedni. Nem, nem csak a Horizont 2020, hanem a strukturális alapok szempontjából is, hiszen itt is fontos iránymutatások vannak, és ezek hatalmas pénzeket tudnak becsatornázni az innovációba, a szociális innovációba és a többi megemlített szektorba is. Köszönöm szépen, asszonyom! a válaszait, és a vitát is, és a lehető legjobbakat kívánjuk a következő négy hónapra nézve. Ez nem egy hosszú időszak. Mi itt az ITRE-ben a kutatással, innovációval, űrpolitikával foglalkozunk, és reméljük azt, hogy az olasz elnökséggel szoros együttműködést tudunk majd kialakítani. Oda figyelünk arra, hogy megfelelő finanszírozást kapjanak mindazok a területek, amelyek számunkra fontosak, Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljött, itt volt velünk, és köszönjük az ön felszólalását, illetve az adott válaszokat. Köszönjük szépen még egyszer, és a lehető legjobbakat kívánom. Uh, well, thank you. Uh, dear friends, dear colleagues, let... Kedves barátaim, térjünk rá az utolsó napirendi pontra, amely nem más, mint az egyebek címet viseli. Nem látom, hogy bárki jelentkeznem. Tehát mikor tartjuk a következő ülésünket? Szeptember 24-én 9-től 12.30-ig és 15-től 18.30-ig Brüsszelben, és szeptember 25-én szintén délelőtt és délután ugyanúgy 9-től 12.30-ig és 15-től 18.30-ig. Még hosszabb lesz az ülés, mint a mostani egyre hosszabb és hosszabb üléseket tartunk, egyre több munka tornyosul előttünk. Köszönöm szépen, néhány hét múlva találkozunk, legalábbis a szakbizottságban, de hát a parlamentben mindig együtt vagyunk. Folyamatosan.